Mes chers collègues. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Látták a napi rendet. Amennyiben nincsen észrevétel a napi rendel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Mindössze azt javasolnám önöknek, hogy ma délutána egy kis csendet kérnék. Tehát ma délutánra van a ö, háromoldalú ö, megbeszélés, a trialógus, és azt javaslom, hogy ehhez tegyünk hozzá még egy első eszmecserét, a forrás kérdésről, illetve a bizottság javaslatait, ami a következő többéves pénzügyi keretekről szól. Tehát a, egyrészt a kiadások kérdésről a vita az holnap lesz, úgy, ahogy ezt terveztük, ezzel szemben személyes okok miatt a Jean-Luc Dehaene, aki a források kérdéseivel foglalkozik, holnap nem tud velünk lenni délelőtt, ezért ezt a pontot ma délután megvizsgálnánk előadását, megtartaná és egy első eszmecserét folytatnánk erről a délelőtt, délután első felében. Azt követően, hogy megtárgyaltuk a trialógussal kapcsolatos jelentést. Tehát ma délután 16 óra 30-tól a meghallgatást tartjuk meg a Balti tengerről, tehát a Balti tengeri stratégiáról, és üdvözlöm a szakértőket, akik ezen a meghallgatáson részt fognak venni. ami a korábbi üléseknek a jegyzőkönyv jóváhagyását illeti, ahogy szoktuk, úgy tekintjük, hogy amennyiben nem érkezik észrevétel az ülésünk végéig, akkor a e, június 14-16-i és június 17-i ülések jegyzőkönyveit elfogadottnak tekintjük. Ami pedig a az elnök közleményeit illeti a legutóbbi koordinátori ülés következményeként jeleznem kell, hogy úgy döntöttünk, hogy a szavazást a Inger Gressle és Rivellini úrnak a jelentéséről, a pénzügyi szabályozásról elhalasztjuk. Több frakció is úgy ítélte meg, hogy időre van szükségük ahhoz, hogy meg tudják vizsgálni a kompromisszumos módosító indítványokat, amelyek a múlt héten kerültek közreadásra. Ez azt jelenti, hogy holnap délután ennek ellenére megtartjuk a közös ülésünket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és a Költségvetési Bizottság részvételével, azonban szavazás nem lesz. Ezt a szavazást nagy valószínűséggel de szeptember 12-én fogjuk megtartani. Ezt az időpontot javasoljuk a következő koordinátori ülésen. Ami pedig a törökországi delegáció utazását illeti, itten elég szerencsétlenül alakultak a helyzetek. Idén tavaszára volt egy időpontunk, ezt a török törvényhozási választások miatt elhalasztottuk. A következő időpont az őszre volt, ez megfelelt volna a Költségvetési Bizottságnak, ezt azonban a parlament bürója vetette el, azért, mert az időpont az pont egy frakcióülési hétre esett. Hangsúlyoztuk, hogy a Költségvetési Bizottság kénytelen igazodni a szerződések által előírt költségvetési ütemtervhez, ezért kértünk egy kivételt. Egyébként a parlamenti házszabály lehetővé teszi a delegáció külföldre utazásának időpontjában a derogációt, azonban nem fogadták el érvelésünket. Ennek következtében fogok írni egy levelet a bürónak, amiben kifejtem, hogy sajnáljuk ezt a helyzetet, és a jövőben fontos lesz, hogy a kivételek lehetőségét biztosítsák, és a koordinátorokkal együtt meg fogjuk vizsgálni, hogy fenntartjuk-e ezt a törökországi látogatási projektet, ami most már így csak a jövőben tartható meg, vagy figyelembe véve azt, ami a mediterrán térség déli részén történik, ezt a delegációt átalakítjuk és eh, egy más eh, irányba tesszük mm, meg ezt a látogatást, eh, más figyelembe véve az, e, a helyzetet. Ennek nyilvánvalóan költségvetési kihatásai is lesznek. Végezetül a koordinátorok elfogadták a szakbizottságunk 2012-es ülési ütemtervét, ezt meg fogják kapni, a nap folyamán ez kiosztásra kerül majd. Ami pedig a pénzügyi kereteket illeti, ebben a szakaszban nem kívántuk meghívni ülésünkre a mai napon Lewandowski biztost, ezt vele megbeszéltük. A bizottság elnöke útján ismertette a részleteit a javaslatnak. Ezt megtette az elnökök konferenciáján 15 napra, tehát két hete, és ked, délután a múlt héten pedig plenáris ülésen, ahol többen egyébként hozzá is szóltak ehhez. A mi szándékunk a koordinátorokkal együtt az, hogy először is megegyezünk abban, hogy hogyan dolgozzunk a Költségvetési Bizottságon belül, és az elnökök konferenciájával, és még azt is mondanám, hogy az egyéb érdekelt felekkel az Európai Parlamenten belül, és tesszük ezt úgy, hogy ősszel valódi ö, eszmecserét és munkaértekezletet tudjunk tartani a lényegi kérdésekről Lewandowski biztossal, és akkor majd meghatározzuk, hogy hogyan fogunk együtt dolgozni az Európai Bizottsággal ebben a tárgyalási folyamatban, ami nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz. Még egy utolsó kis bejelentés, az a pont, ami a marokkói halászati egyezménnyel kapcsolatos, ezt a jelentéstevő kérésére beiktattuk. Tehát akkor most javaslom, hogy azonnal térjünk rá a napirend négyes pontjára, és javaslom, hogy Bálcáni asszony mondja el, hogy mi a véleménye a háromoldalú megbeszélésről, aminek, ami tegnap volt. Ezt a trialógust megelőzte egy informális találkozó, mondhatnám azt is, hogy magántalálkozó a lengyel költségvetési államtitkárral, Dominikóral és a koordinátorokkal, és ezt követően pedig a tanácsi termeibe mentünk át, ahol a hivatalos háromoldalú megbeszélést tartottuk, mintegy fél tucat napirendi kérdés volt, de általában azt mondhatom, hogy hát nem sok minden jött ki belőle különösen ami a 2012-es év költségvetését illeti. Francesca. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nos, az az első találkozó Dominik államtitkár úrral nagyon hasznos volt minden esetre, mert egyrésztről lehetővé tette, hogy megértsük, hogy mi a globális megközelítés az elnökség részéről a költségvetés specifikus témáját illetően, ezen kívül nagyon érdekes a kohéziós politika ebben az integrált dimenzióban, valamint az egységes piac, amiről sokszor elfelejtkezünk. Az alapelképzelés, amely ki kristályosodott ezen első találkozón, az első háromoldalú egyeztetésre, ami sokkal hosszabb és részletesebb volt, és természetesen Lewandowski biztos úr is felszólalt. Nos, elég defenzív álláspontot tapasztalhattunk a tanács részéről ezen költségvetést illetően. Az volt a benyomásom, hogy a lehetőleg minimálisabbra akarják szorítani a költségvetési volument, tehát csupán a minimális szükséges forrásokat akarják rendelkezésünkre bocsájtani. Nagyon veszélyes a költségvetést egyfajta kirakatként használni arra, hogy megmutassuk a tagállamok szándékát, képességét a megtakarításokra és a felesleg lenyírválására. Gyakran olyan megtakarítások ezek, amelyeket egyébként a tagállami költségvetésükben nem eszközölnek az országok. Tehát a költségvetés ilyenfajta erényes magatartások kirakataként eléggé veszélyes mert ahogyan tavaly is láthattuk, végül két-három elvi döntés születik, amelyek kevéssé politikai jellegűek, sokkal inkább propagandisztikusak. Itt esetleg automatikus megszorításokról van szó administratív költségek esetén, amelyek a programok jó végrehajtását tennék lehetővé, tehát általában azt mondják, hogy adminisztratív költségeket csökkentenek, noha valójában itt a programok költségvetéséből vesznek el valójában. Aztán a kifizetések esetében is vannak ö, csökkentések, de itt a forrásokat rosszul kezeljük, mert ö, az utolsó előtti évben, ezen pénzügyi terv időszakában csökkenteni a kifizetéseket, ez azt jelenteni, hogy a, nem vesszük figyelembe a vállalt kötelezettségeket, és ez mindenféleképpen csak egy terhet jelent majd a jövőben, amit magunk előtt görgetünk. Az első benyomás tehát az, hogy kicsit erőltetett módon és nem túlságosan tudatosan mindenféleképpen azt az elképzelést akarja a tanács közvetíteni, hogy megtakarításokat akar elérni, mi a szakbizottságon belül vitáink során azt mondtuk, hogy észszerű döntésekre van szükség a prioritásokat illetően. Ezekkel, hogy a kiinduló pontot képezzék, pontosan most, amikor annyira szűkösek a forrásaink. Természetesen van szükség erőfeszítésekre, de nem a megszorítások, a csökkentések tekintetében, hanem arra kell fordítani az erőfeszítéseket, hogy meghatározzuk, hogy melyek legyenek a finanszírozandó prioritások. Aztán van egy másik dolog, amelyet meglepőnek tartok, az az, hogy a megszorítások sorozata nem fordul át politikai stratégiává, ez csupán kommunikációs taktika, és aztán itt van a pozitív prioritások meghatározása is. Itt nem látjuk azt, hogy látnánk, hogy többet akarnak beruházni az egyik adott fejezetbe más fejezetek kárára. És aztán itt gondolni kell arra a tényre is, hogy a 2020-as stratégia továbbra is nagyon kevéssé értelmezhető a tanács ezen olvasatában. Tehát jól kell majd itt értékelni ezt a megközelítést költségvetési soronként a jövőben, de ez egy nagyon nehézkes munkának tűnik számomra, hiszen a megszorítások valahogy mindenhol megjelennek, minden fejezetben szétszórtan, és itt csupán arról van szó, hogy mindent a minimumig szorítsunk vissza, anélkül, hogy a tanács gondosan értékelni, hogy milyen következményei lesznek ezeknek a megszorításoknak. Tehát így nem is tudjuk, hogy melyek a valódi megtakarítások, és melyek azok a megtakarítások vagy áldozathozatalok, amelyek veszélyesek. Itt az egyes programok költségvetésének csökkentésére gondolok. Értékelni kell. Tehát nem csupán az, hogy mi legyen a mi stratégiánk, hanem mi legyen a politikai választásunk. Mert azt hiszem, hogy most mindenféleképpen rajta kell, hogy hagyjuk a kezünk nyomát a költségvetésen, azt illetően is, hogy ez mennyire értelmezhető politikai szempontból. Jelenleg a politikai olvasata a költségvetésnek nagyon gyenge. Lewandowski a triológus során természetesen más álláspontot ö, tanúsított, mint a parlament, de kifejezésre jutatta aggodalmát ezen beavatkozások miatt, amelyek szerinte is ö, szembe mennek azzal a szándékkal, hogy felelősen kerül, kezeljük a forrásokat, és a költségvetés jó működését sodorhatják ezek veszélybe. Itt vannak a kísérleti projektek, az előkészítő intézkedések, amelyeket mindig vizsgáltunk a trialógusok során, a bizottság már egy első orientációt adott az előkészítő fellépésekre vonatkozóan a júniusban elkészített lista tekintetében. 129 ilyen fellépés van, és szinte a fele a bizottság első értékelése alapján nem hajtható végre teljes mértékben, más részük pedig különböző százalék arányokban, kb. 30 százalékban már végrehajtható, mivel valóban innovatív felépésekről van szó, tehát ezek a jelenleg javasolt, formában rendben vannak, és van körülbelül 30 olyan fellépés, amelyet egy kicsit ki kell igazítani. Tehát a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések területén is el kell gondolkodnunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy egyes kísérleti projekteket talán átváltoztathatnánk előkészítő fellépésre, hiszen rengeteg kísérleti projekt van. A 40 milliós plafon nagyon alacsony ezek céljára, és nagyon kevés előkészítő fellépés van ezzel szemben. Körülbelül valamennyi, 30 valamennyi millió a 100 milliós plafonnal szemben. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy az a nagyon sok kísérleti projekt az egyel fejezet alatt. Nos, ezek közül egyeseket talán más fejezetekbe illeszhetnénk be, ahol nagyobb a mozgástér, vagy legalábbis kevés projekt vagy fellépés van, és ilyen módon talán újjá lehetne szervezni ezeket a javaslatokat hasznosabb formában, hiszen ez talán lehetővé tenné számunkra, hogy eredményeket érjünk érjünk el, és több projektet hajtsanak végre. Köszönöm. Bien, je vous remercie. Euh. Rendben. Köszönöm szépen, Francesca. Most meg fogom adni a szót a további jelentéstevőknek is, olyan témákban, amikről majd holnap beszélünk a 2012-es költségvetéssel, ahogy ezt Francesca is hangsúlyozta, én is hangsúlyoznám, azt a rendkívül nehéz helyzetet, amelyben vagyunk. Nyilvánvalóan a tanács miniszteri szinten szavazni fog annak megfelelően, amit július 7-én a Koreperen elfogadtak, azaz a kereteket 2,9%-kal fogják megemelni. Ez egy ilyen mágikus szám a tanácsnak, de idén ez inkább a kötelezettségvállalásokra vonatkozik, és 2% lesz a kifizetések kerete. Tehát, és ezt minősített többséggel kell elfogadni, mert nincsen egyhangúság. Tehát nagyon hasonló lesz a helyzet, mint ami tavaly volt hogy megpróbálunk-e itten tárgyalni a minősített többséggel, vagy ennél kevényebb álláspontot képviselünk-e, ezt majd el kell dönteni. Arra fogunk hivatkozni, hogy nagyon irreális, vagy kevéssé reálisak a csökkentések legalábbis bizonyos esetekben. Különösen igaz ez például a kohéziós kiadásokra, bizonyos csökkentéseket javasolnak olyan országok esetében és olyan programok esetében, ahol a pénz okosan jól kerül elköltésre, és olyan területek, ahol nincsen elköltve a pénz. Ennél sokkal súlyosabb és extravagánsabbnak is nevezhetném, azokat, amikor a külső határok ellenőrzésének költségeiről van szó, valamint a migrációs politikákról és a Frontex eszköztáráról, illetve lehetőségeiről. Egyfelől 2011-ben a tanács azt kéri, hogy a, az eszközöket növeljük, és Szidónia majd erről fog beszélni egy négyes számú költségvetési módosítás kapcsán, majd pedig 2012-re a Koreper 6%-kal csökkenti az Európai Bizottság által javasolt kereteket. Ez önmagában ellentmondásos, és ellentétes azzal a döntéssel is, amit néhány nappal ezelőtt fogadott el az Európai Tanács ülése. De úgy tűnik, hogy az Európai Tanács ülése nem elég erős ahhoz, hogy a költségvetési miniszterek tisztviselőit is meggyőzze. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amely egyáltalán nem könnyű. Egy utolsó észrevétel. Ennek az egyezkedésnek a kiindulási sakor mindkét oldalon, a tanácsban, a bizottságban, a parlamentben mindenkinek az a szándéka ebben az évben, hogy ne úgy járjunk el, mint a tavalyi évben, hogy a költs- az éves költségvetési tárgyalásokat ne kapcsoljuk más témákhoz, tehát ne legyen úgynevezett csomag ugyanakkor a tanács elhalasztotta őszre a véleményét a bizottságnak az ITER-rel kapcsolatos finanszírozási véleményéről, és egyébként az iter költségét csökkentette a 2012-es tervezetben. És a tanács azzal indokolta ezt, hogy jobban kell látni azt, hogy milyen mezőgazdasági keretek maradnak meg az év végén, ahhoz, hogy dönteni tudjunk az iterről. Ez azt jelenti, hogy ha ez az ő álláspontjuk, akkor ők gyakorlatilag összekötik a költségvetést, a 2012-es költségvetést és az ITER helyzetét. Tehát megint fennáll az a veszély, hogy politikailag egy hasonló helyzet fog előállni, mint amilyen tavaly volt. Ezt senki sem szeretné, Ugyanakkor, ha a többi partnerek így viselkednek, akkor nagyon bonyolultá válhat a helyzet. Tehát globálisan ez a az eszmecsere nem volt igazán sikeres, hanem inkább süketek párbeszéde volt. Beszélni fogunk a költségvetési módosításokról is, Szidónia itt van. több kollega is kért szót, azt javaslom, hogy először fejezzük be a beszámolót azzal, hogy a jelentéstevők, akik részt vettek a trialógusban, azok elmondják a mondani valójukat, és utána adom meg a további tagoknak a szót. Tehát Szidónia, aki a 4-es és 5-ös költségvetési módosítással foglalkozik a 2011-es költségvetésre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen napsugár a tegnapi eszmecseréből e, e, két témában e, egyességre juthatnánk, és már is megadom a szót Szidóniának. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban sikerült egy, megegyezésre jutnunk a költségvetés módosításról, a négyes számú költségvetés módosításról. Szeretném csak emlékeztetni önöket arra, hogy ez miről szól. A, a, kifizetés, a kifizetések és az elkötelezettségek szempontjából egyaránt a határ és a menekültügyhöz kapcsolódik, méghozzá arról szól, hogy jelentősen megnöveli a Frontex, a külső határi, határokra vonatkozó alap, az Európai Visszatérítési Alap és az Európai Menekültügyi Alap számára juttatott összegeket. Ami a kötelezettségvállalásokat illeti, Ezeket két más költségvetési sorból vették el. Ugyan ezen kívül 41,1 millió euró további többletpénz, úgyhogy ezt is fontos meg, megemlíteni. A kifizetéseket a tejelőtt tehenektől és a és a gazdasági fellendülési programból vették el. Ez az a híres határozat, amelyet a bizottság már nekünk, számunkra korábban is leleplezett. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez a, ez a fizetési forrás lassan teljesen ki fog merülni. Tegnap tehát megállapodtunk erről a költségvetés módosításról. Én nem látom okát annak, hogy bármiért ellenkeznénk, ezek, ezek különösen ezek a friss kötelezettségvállalások nagyon is üdvözlendők, és, a, és tudtuk, hogy ezek a bizonyos költségvetési sorok, amelyekből ezt elvették, ez, ezek már léteztek. Ugyanakkor elnök úr megemlítette, hogy van egy ellentmondás ezzel a költségvetés módosítással kapcsolatban, mert ugye egyik oldal azt mondja a tanács, hogy igen, rendben van ez a költségvetési módosítás, egy, egy véleményen vagyunk, ugyanakkor 2012-re vonatkozólag az ezekhez nagyon hasonló fellépéseket akarja csökkenteni én ezt meg is említettem, nem kaptam kielégítő választ. Igazából az volt a válasz, hogy a 2012-es év nem ugyanaz, mint a 2011-es. De valószínűleg ugyanezekkel a problémákkal fogunk majd szembenézni az észak-afrikai helyzettel kapcsolatban jövőre, amikkel már ma is szembenézünk, úgyhogy még ez a kérdés nem teljesen megoldott véleményem szerint tehát összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a költségvetés módosítás ezzel lezárult. Nagyon fontos kivizetési forrás az Európai Energiaügyi újépítési, újjáépítési költségvetési sor az teljesen kimerült, úgyhogy szükség lesz egy új költségvetési sorra, illetve új forrásra a tanács részéről, majd meglátjuk, hogy ez hogy honnan kerül elő. Azon kívül lesz egy másik két éves szükséglet, amely az észak-afrikai forradalmakkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozik. Ezeket még nem tudjuk, és minden esetre a módosító dokumentum, a 2011-es módosító levél majd erre más jobb fényt vet. Ja. Rendben van, Szidónia, köszönöm szépen. Emlékeztetnék, hogy mindenképpen ez a négyes költségvetési módosítása kapcsolatban a tanács csak szeptember 12-én foglal állást, és elviekben ha ö, követjük azt, amit a jelentéstevőnk mond, akkor október 11-én tudunk szavazni Hasonlóan alakul a helyzet az ötös számú költségvetési módosítással. Itten Helga az, aki a ö, felelős. Tegnap ő nem tudott itt lenni, de tud-e mondani valamit, Helga? Um, as you know, yesterday, uh, we... Igen, köszönöm. Ahogy tudja, tegnap nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Nem volt része a tárgyalásoknak, nem is tudtam egyébként ott lenni. Uh, erre a témára holnap délelőtt tudunk visszatérni, és ezért azt javaslom, hogy holnap délelőtti pontokkal együtt foglalkozunk ezzel. Ja, látom, hogy ezek nagyon nem örül. Egy kommunikációs probléma van, úgy tűnik a különböző emberek között. Azt tudom, hogy Hozénak az e-mailjére válaszoltam, hogy majd a négyes ponttal együtt csináljuk, de közben a munkaszinten mégiscsak úgy döntöttünk, hogy ez holnap lesz, elnézést kérek elnök. Helga, nincsen semmiféle probléma, úgy gondolom, hogy erről holnap délelőtt beszélhetünk. Már tegnap megemlítettük, felvetettük ezt a kérdést, úgy tűnik, hogy nem okoz jelentősebb problémát, de hát ön a jelentéstevőnk, tehát majd holnap elmondja, hogy mi erről a véleménye. Tudván azt, hogy az ütemezés ugyanaz, mint a négyes költségvetési módosítással kapcsolatban, hogy szavazni úgyis csak októberben fogunk, a tanácssal volt ugyan egy véleménycserénk, de szavazás nem lesz ezzel a ponttal kapcsolatban? Akkor Inge. Sajnálom, hogy újra én zavarom meg itt a békét hogyha holnap délelőtt a Költségvetés Ellenzési Szakbizottságnál az OLAF rendelet és a felügyeleti szabályzat miatt sajnos nem tudok itt lenni, mivel ott jelentéstevő vagyok, ezért a külügyi szolgáltal kapcsolatban szeretnék rámutatni arra, hogy csupán proforma van itt szó 40 ö, álláshely, ö, teljes munkaidős álláshelyi változtatásáról. Aztán itt biztos, hogy nem egy az egyhez leképezésről van szó, tehát átvétel az egyik fizetési csoportból a másikba, ö, tehát itt egy jelentős bérnövelésről is szó van, és szeretnék utalni arra, hogy például a 11-es csoportban 11-es ember, 11 ember van az AD 14-esben, és számos ember az AD 12-esben, az AD 9-esben 23 ember van, tehát amit velünk közöltek, a helyzet attól teljes mértékben eltér. Csak szeretném felhívni erre a figyelmet hogy itt jelentős többletköltségek léphetnek fel, és jó lett volna, hogyha erről mi olvashattunk volna, és mi, e, ehelyett nekem magamnak kellett mindezt kiszámítanom. Köszönöm. Rendben, feljegyeztük ezt a rendkívül fontos észrevételt. Beszéltünk tegnap a háromoldalú megbeszélésben néhány ügynökségnek a helyzetéről is, és itt akkor megadom a szót Juttának. Köszönöm szépen! Mivel itt az ügynökségekről volt szó, összességében ötről, a GSZ-ről, a Frontex-ről, valamint az ENISA-ról, az EMSA-ról, továbbá mi is volt az ötödik, még egy ügynökségről, amely nagyobb, ez a vadonatúj az IT Management ügynökség, ezekről volt szó. Itt semmiképpen sem kaptunk egy logikusan felépített pénzügyi tervet, amihez tegnap hozzá tudtuk járulni, az mindössze az volt, hogy az IT Management ügynökség abból a költségvetési sorból, amely elavult, mégpedig a SIS, és a víz költségvetési sorok, nos ebből fogják ezt finanszírozni először. De egyebekben semmit nem tudtunk meg, a bizottság azzal a javaslattal élt, hogy a 47-es cikk értelmében kell lezárnunk az eljárást, a pénzügyi terv keretében, a, amely márzsokkal mindezt finanszírozni tudjuk. De mostanáig nem tudtam valóban aláírni mindezt, és miért is nem, mert az 1A-ban és a 3A-ban elég szűkösek a mozgásterek. És hogyha a 3A fejezetben, a be, fejezetből akarjuk finanszírozni a Frontexet az új jogalappal, akkor itt mindenképpen képes kell, hogy legyen a Frontex arra, hogy berendezéseket vásároljon hogy a tagállamok által együttesen elhatározott inspekciókat végre tudja hajtani, tehát mindenképpen készülékeket kell vásárolnia, de kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk a Frontex költségvetésébe beállítani pénzügyi szempontból. És ez csupán egy része volt a nehézségeknek, amelyekkel szembesültünk. Hogyha a kollégák megnézték, hogy például a Koreper mit határozott, Nos, valamennyi ügynökségnél, az IT ügynökségnél nulla van, mert a jogalkotási folyamat ott még nem zárult le, de az összes többi ügynökségnél jelentős megszorítások vannak a költségvetésben, és jelenleg még nem látom, hogy ezen az alapon a tanácssal hogyan tudnánk megállapodni. Nos, Bizonyosan kell még némi baráti megbeszélést folytatnunk majd velük. Yeah. Rendben, köszönöm szépen, Juta. Valóban mindez nem túl jónak tűnik. Andrea szemkért szót. Eh, thank you, Chair. I... Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy az a hangnem, amelyet, amelyet Dominik úr a trialóguson alkalmazott, eléggé szomorkás volt, és arra utalt, hogy a költségvetési miniszterek között már létrejött egy bizonyos megegyezés olyan értelemben, hogy meglegyen a 2,92 os e, emelkedés, de nem minden tagállam értett ezzel egyet. Én úgy érzem, hogy most el kellene kezdenünk az éppen e, otthagyott válság kontextusában gondolkodni, e, ahogy most tudjuk, nem csak Görögország, hanem Olaszország és Spanyolország gazdasága is az összeomlás szélén áll. Két bank már is összeomlott Olaszországban, ezért egyszerűen okosabbnak kellene lennünk a vitánk során, és nem kellene kritizálni mindent, amit nem tudunk megkapni. Én azt hiszem, hogy Dominik nagyon jól meghatározta a tárgyalások hangvételét, és arra van szükség most, hogy egy kicsit józan apparaszti észre gondolkodjunk. A több pénzkövetelés sem most ebben az időszakban nem időszerű. Hogyha ezt követeljük, akkor Európát, illetve Olaszországot, Görögországot és Spanyolországot nem fogjuk tudni a válságból kihúzni. Köszönöm. Oui. Igen, csak azért egy elemet válaszként szeretnék hozzátenni. Különbség van a jövő évi költségvetési vita és a 2014-2014-es pénzügyi keret között. A 2012-es költségvetésről itt a jelentéstevőnk ellenőrzése mellett beszélek. Tudjuk, hogy nem kérhetünk sokkal több pénzt a tagállamoktól, ez már a múlt évben is így volt, emlékeztetnék, hogy a múlt évben a történel, az intézmények, az európai intézmények történetében első alkalommal a parlament elfogadta azokat az összegeket, amelyeket a tanács fogadott el, és egyetlen egy eurót sem kértünk többletként. Tehát ezzel bizonyítottuk, hogy tisztában vagyunk a helyzettel, és idén is így van. Amit a tanács egyelőre el nem hajlandó megérteni, az az a különbség, ami van a, a kötelezettségvállalás és a kifizetési keretek között. És nem értem, hogy miért ilyen csökönyösen utasítják el ezt az alapvető különbséget. Tehát e, politikailag eldönthetünk bármit a kötelezettségvállalás tekintetében. Mondhatjuk azt, hogy 30%-kal emeljük, azt is lehet mondani, hogy 30%-kal csökkentjük. Ez politikai kérdés, de meg lehet tenni. A kifizetési e, kereteket viszont nem lehet módosítani, hogyha egyszer a pénz el van kötelezve, akkor ki kell fizetni. És hogyha nem fizetjük ki, akkor az egy mulasztás, azt mulasztásnak nevezik. Ezzel szemben a jogi kötelezettségek azt eredményezik, ahogy az Európai Bizottság is mondja, hogy az Uniónak 2012-ben egy X összeget kell kifizetnie, ez 6%-kal több, mint volt idén. Hogyha ezt nem teszi meg az Unió, akkor az Unió fizet, akkor nem fizetett, ugyanúgy lesz, mint hogyha egy bank nem fizet. Hogyha vannak komoly emberek, akik gazdálkodni akarnak, és vannak, akik pénzt akarják kidobni az ablakon, akkor azt kell eldönteni, hogy meg tudunk-e egyezni abban, hogy elfogadjuk, hogy vannak olyan témák, ahol politikai döntést lehet hozni, és ottan vállaljuk a felelősséget. Tavaly is megtettük, idén is készen állunk erre, és vannak olyan témák, amikben valójában a kormányok úgy tesznek, mintha és döntéseket hoznak, olyan döntéseket, amikről eleve tudják, hogy nem fogják tudni végrehajtani. Ezzel szemben mi komolyak vagyunk, és azt mondjuk, hogy a fizetésekkel kapcsolatban előre meg kell mondani, hogy jogilag mik azok az összegek, amik szükségesek, és amiket végre kell hajtani. Hogyha engedünk a kifizetési keretekben a kormányoknak, akkor segítünk, hogy hazudjanak a közvéleménynek. Erről szól a jövő évi vita. Válaszolni akar budget shows a költségvetés módosítás meg, megmutatja, hogy nem költöttünk el minden olyan összeget, amelyre elköteleztük magunkat. Úgyhogy ez, hogy jogilag kötelezettek vagyunk, hát szeretném, hogyha annyira őszinténk lennénk a kötelezettségvállalások terén, mint amennyire kívánjuk. Nagyon-nagyon nagy pénzek maradnak az év végén, úgyhogy úgy tűnik, hogy mégsem úgy van az, hogy a kötelezettségvállalások valóban jogilag kötelező kötelezettségvállalások, és szeretné, jó lenne, hogyha ezt elemeznénk, hogy ez vajon miért van. Rendben. Ez megadta a ritmusát a tárgyalásoknak akkor azt hiszem, hogy ezt a pontot lezárhatjuk, holnap délelőtt vissza fogunk térni az ötös költségvetési módosításra. Most azt javaslom, hogy térjünk rá azonnal Jean-Luc de Annak a pontjára, aki azt kérte, hogy ezt ma délután tárgyaljuk meg, mert holnap sajnos nem tud velünk lenni, és azt kérte, hogy első értékelését elmondhassa a bevételi kérdésekről, amit a bizottság tett le az asztalra és nagyon örülünk annak, hogy a bizottság hála a parlament politikai nyomásának, mert enélkül ez sosem ment volna végbe, és kihasználva az új rendelkezéseket, amelyek a Lisszaboni szerződésben vannak, volt olyan bátor, hogy letegye az asztalra a konkrét javaslatait egyrészt a saját források rendszerének reformjáról és az új saját források megteremtéséről. Tehát a kérdés most az lesz számunkra, hogy eldöntsük, hogy nekünk mi a tartalmi kérdéssel kapcsolatban a véleményünk, továbbá, hogy milyen munkamódszert kívánunk kialakítani annak érdekében, hogy ezzel a radikálisan új témával foglalkozzunk. Ilyennel korábban a parlamentnek még sosem kellett foglalkoznia. És egy utolsó információ. Ellentétben azzal, amit gondoltunk, és amit én magam is bejelentettem, a tanács részéről, a forrás kérdés vagy fejezet nem az ECOFIN költségvetési tanácsnak a hatásköre lesz, amely ugyan véleményező szerepet kap, de az általános ügyek tanácsának a kérdésköre lesz, ugyanúgy, mint a kiadások. Ezt a lengyel elnökség döntötte el, és ezt természetesen figyelembe kell, hogy vegyük. Ez mindenképpen meg fogja könnyíteni a koordinációt, ha ö, ezt nézzük. Jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ahogyan elhangzott, elnézésüket kell kérnem, hiszem holnap nem tudok itt lenni, egy temetésre kell mennem. Csak röviden szeretném elmondani bevezetésként, hogy a bizottság valóban megfelelt kívánalmunknak, amit megfogalmaztunk jelentéseinkben az elmúlt ciklus során. Azt hiszem, hogy a bizottság a vitát a helyes kontextusba helyezte. A bizottság azt mondja, hogy 60% valódi saját forrásnál már működnie kell ennek a dolognak, és ez valóban nagy ö, részarány, és jelentésében az új rendelkezéseket használja, a szerződés új rendelkezéseit. Ez azt jelenti, hogy a saját forrásokra vonatkozó határozat kerethatározat kell, hogy legyen. jogalkotási tervezeteket lehet beterjeszteni majd, egyrésztről a saját forrásokról, a pénzügyi tranzakciós adóról és a héjáról, a hozzáadott értékadóról, valamint a kifizetési módozatokról. Aztán a kerethatározatokkal kapcsolatos szöveget is beterjesztették, illetve bejelentették, hogy ősszel születik meg majd ez a szöveg a pénzügyi tranzakciós adó, illetve a héja vonatkozásában. Itt már az egyes rendelkezésekről van szó, nem pedig elvi dokumentumokról, és a tanácsnak bizonyosan nehéz lesz ezt figyelmen kívül hagynia, mindenképpen ki kell fejezni a véleményét ezzel kapcsolatban. A, a bizottság mondott, annál fontos arra figyelnünk, hogy egyrésztről a több éves pénzügyi tervhez való kapcsolatot ö, fenntartsuk. Az általános ügyek tanácsában esett már erről szó, és a bizottság három tervezetet, illetve egy határozatot készít elő. Egyrésztről a mostani héja rendszer megszüntetése tárgyában, ezt a szöveget tehát át kell alakítani, és a saját források tárgyában úgy szintén. A hatályba lépés dátuma ugyanaz lenne mind a három elem vonatkozásában. Az első kettő a több éves pénzügyi keret elején lépne hatályba, és a másiknál pedig 2018-at irányoz elő a bizottság. A bizottság azt is kiemelte, hogy ez tulajdonképpen egy határozat, ez a három tervezet, és a parlamentnek ezeket támogatnia kellene. Meg kell majd vizsgálnunk, hogy hogyan kezeljük ezeket az anyagokat. Fontos, hogy a lengyel elnökség foglalkozni kíván ezekkel a tervezetekkel, és a nemzeti parlamentekkel is vitázni kíván ezekről. Fontos vitát folytatni a nemzeti parlamentekkel enélkül nem lehet saját, tehát a saját forrásokra vonatkozó javaslatok nélkül nem lehet a kiadások emelését kérni, hiszen a saját források eszközt jelentenének ahhoz, hogy Európa kezébe új eszközöket adjunk, de az európai költségvetést európai forrásokból kell finanszírozni, mégpedig a saját források mindenképpen erősítenék az EU szakpolitikáit. A bizottság aláhúzta, hogy a javaslatok a belső piacot is erősítenék. A parlamentnek tehát meg kell vizsgálnia, hogy milyen álláspontot akar elfoglalni ezekben a kérdésekben. Ezekről a kérdésekről egymás között még mindenképpen vitáznunk kell. A tanácsban vannak nehézségek, valamint a tagállamok körében is, ezt már most tudjuk. És a parlamentnek ki kell nyilvánítania, hogy támogatja a bizottságot ebben a kérdésben, még a tanácssal folytatandó nehéz viták során is. Azt hiszem, hogy valamennyien szövetségre kell, hogy lépjünk, és cselekednünk kell, hiszen a bizottság a mi nyomásunkra terjesztette be ezeket a javaslatokat. Ez lenne tehát a megközelítés, aztán majd részleteiben kell megvizsgálnunk ezt a kérdést. A bizottság által elvégzett tanulmányokat illetően, azaz, hogy milyen saját forrásokat lehetne használni, illetve gyorsan megvalósítani. Nos, az a tanulmány világosan megmutatja, hogy miért is ezt a két saját forrást választották lettek volna olyan dolgok, amelyek egyszerűbbek lettek volna politikai szempontból, de ezeket nehéz lett volna megvalósítani. Éppen ezért a bizottságot támogatnunk kell, amiért nem ezeket az elemeket választotta. Köszönöm szépen, Jean-Luc. First of all, I... Köszönöm, elnök úr. Először is teljes mértékben egyetértek Jean-Luc-kel abban, hogy a bevételek és a kiadások oldala között hangsúlyoznunk kell az összefüggés. Nagyon jó előrelépésnek mondható, hogy ebben a tanácsi konstellációban tárgyalhatunk, amely nem könnyíti talán meg teljesen a tárgyalásokat, de egy picit gördülékenyebbé fogja tenni. Először is nagyon világos, hogy a bizottság javaslata érdekes, előrelépésnek mondható, de sajnálatosnak tartom, hogy kizárták a saját források megtalálásának más lehetőségeit, amely a, amely a felülvizsgálati javaslatban azért már megjelent. Nagyon érdekes lett volna az energiaadó, a környezetvédelmi adó, a széndiokszid kibocsátási adó kérdésének megtartása. Ezeknek is megvan a jogosultsága, ugyanúgy, ahogy a héja és a, és a többi eszköznek Úgyhogy jó lenne, hogyha tárgya, tovább tudnánk er, ezekről tárgyalnunk, de megfelelő érvekkel kell élnünk. Zsánluk mondta, hogy nagyon sok olyan ö, nemzeti parlament és tagállam van, amely ellene lenne ennek, úgyhogy meg kell próbálni meggyőzni ezeket, a, ö, ezeket az ellenkezőket. Ugye a, a az adók azért lennének jók, mert hogyha például a széndiokszid megadóztatásáról van szó, akkor, akkor az környezetvédelmi szempontból jó. Hogyha a pénzügyi tranzakciókról, akkor lehet, hogy a mögött mögöttes szándékok is meghúzódhatnak. És ugye az EU-nak vannak nemzetközi kötelezettségei is, amelyek számára is jó lenne ezeknek a bevezetés, és főleg a nemzeti hozzájárulások csökkenhetnének ennek a segítségével, és lehet, hogy így lehetne meggyőzni a tagállamokat a további saját források lehetőség, lehetőségek bevezetéséről. Tehát tisztáznunk kell nagyon komolyan, hogy milyen lehetőségek vannak, mert ezeket a médiától kezdve a nemzeti politikusok mind meg, megtámadták. Először is meg kell tudnunk, hogy eh, meg, meg kell győznünk mindenkit arról, hogy ezek a javaslatok az adófizetők számára semlegesek, tehát csak a csak a költségvetés finanszírozásának egy eltolásáról van szó. Másodszor pedig világossá kell tenni azt, hogy minden tagállam adóügyi szuverenitását tiszteljük, hiszen egy sor újság úgy állította be ezeket a javaslatokat, hogy most akkor a tagállamokat, a tagállamos adóügyekbe be akarunk az EU avatkozni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az adófizetők számára semleges ez a javaslat, hogy, hogy nem avatkozunk be az adóügyi szuverenitásba, és hogy háromszoros haszonnal jár ez a bizonyos, ez, járnak ezek a javaslatok. Merci, Göran. Köszönöm szépen, Gören és emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezek úgynevezett vörös vonalak, vagy határvonalak, amiket a parlament már a 2009 márciusában megszavazott állásfoglalásába belefoglalt Görenek teljesen igaza van, hogyha ezeket az alapelveket nem tartjuk tiszteletben, akkor semmi esélye a sikernek. Tehát nincsen, szó nem lehet arról, hogy növeljük az adóterhet, vagy a az adóügyi szuverenitást megnyírbáljuk. Ez nem lehetséges. A cél az az, hogy az Európai Uniót ugyanúgy, mint nagyon sok országban, ahogy a helyi önkormányzatokat kezeljük, városokat, régiókat, vagy provinciát. Nincsen adóügyi szuverenitásuk, de a nemzeti parlament bizonyos adóbevételeket átengedhet nekik. Epping úr következik. Eh, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Eh, ik zou de heer De Hane, die ik zeer apprecieer. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék feltenni egy kérdést Deán úrnak, akit csodálok. Azt mondta, hogy végül is már az alapjait megvetettük ennek a javaslatnak. Én nem igazán támogatom ezt az elképzelést, de hát jó. Gondolkodjunk egy kicsit kreatívan, ahogy mondta korábbi miniszterelnökünk. A saját forrásokra már vannak saját források ezek 25%-át fedezik az Európai Unió költségvetésének. Hogyha Deán úrnak a pénzügyi tranzakció kivetett adót vizsgáljuk. Ezt nagyon sok képviselő szeretné, de tudjuk azt is, hogy vannak tagállamok, amelyek nem. Tehát nem hiszem, hogy ez sikere tudnánk vinni. Például a britek nagyon ellen állnak ennek, mert az az érzésük, hogy ennek komoly, aránytalan hatása lenne rájuk hogyha az összes energiánkat erre a pénzügyi tranzakciós adóba visszük bele, akkor ez felesleges lesz, mert nem fog sikerülni, nem fogjuk elérni azt, amit szeretnénk. Gondolkodjunk, eh, de kreatív módon. Ami fontos mindebben, az annak megmutatása, hogy a költségvetés korlátozott lesz, mondjuk 1%-a az Európai Unió eh, bruttó hazai termékének eh, ezek fontosak. van, akik mellette vannak a költségvetés emelésének, de néha az az emberek az érzése, hogy olyan költségvetések irányába mennénk el, amelyikkel jelentős mértékben megerősítésre kerülnének. És egyébként a százalék, amit Verhofstadt úr emlegetett, az nem állja ki a vitát. És ezt a gondolkodást, amit szeretnék itt felvetni önöknek, vizsgáljuk meg, hogy 60%-a a költségvetésnek finanszírozható lenne-e kizárólag a hozzáadott értékadóból és az energiából. Én most csak a hozzáadott értékadóra gondolok, és utána pedig nézzük meg, hogy mi lenne ennek a kihatása a tagállamokra nézve. Tehát itt számolni kell mert az kellene, hogy ez adóügyi szempontból teljesen semleges legyen. Tehát a hozzáadott értékadónak a megnövelését az egyéb adók csökkenésével kellene kompenzálni, és így lehetne megnézni, hogy az egyes tagállamokra milyen hatások lenne. Ezeket a számításokat el kéne végezni. Engem nagyon érdekelne, hogy mit kellene fizetni Portugáliának, Németországnak, és így tovább. Mert ezt a számítást előbb-utóbb így is úgy is el kell végezni tehát ahelyett, hogy ezt a nagy erőfeszítéseket végeznénk itten, aminek szerintem nincsen értelme, belső finanszírozást kellene keresni az európai költségvetés 60%-ára, ez egy javaslat. Ismerik az én álláspontomat, én csak azt mondom, hogy gondolkodjunk együtt, és ez talán lenne egy megoldás. Köszönöm. Yeah, Elnök, rendben, köszönöm ezeket a javaslatokat. Csak módosítom, a brit kormány egyáltalán nincsen ellene, nem ellenséges, hanem hasonló adókat már bevezetett az Egyesült Királyságban, csatlakozott az a, a közelmúltban az Európai Tanácshoz, amikor azt kérték, hogy a bizottság vizsgálja meg egy ilyen adónak az alkalmazását az Európai Unióban, még akkor is, hogyha a világ egyéb részein nem alkalmaznak ilyet, és akkor a Dörner úr azt mondta, hogy ő mellette van, miközben hogy a bankok azok nem lelkesednek, azt megértem, az egy másik ügy. Az összes pénzügyminiszter és az összes eh, kormány első lépésben azt mondták, hogyha új adóval, akkor szeretném, hogyha az én költségvetésemben is benne lenne. Hiányok vannak, úgyhogy inkább a saját költségvetésemre menjen a pénz, mint eh, az európaiba. Természetesen ez az első reakció, de egyelőre senki sem söpörte le visszakészből az elképzelést. A tárgyalás majd meg fog kezdődni. Nagyon nehéz, nehezek lesznek a tárgyalások, meg kell győzni 27 kormányt és 27 parlamentet, mert a vétójog ugye meg lesz annak a kezében, aki a leginkább húzódozik. De a vita legalábbis elindulhat. És lehet az, hogy a sztereotípiákból kilépve kezdjük el ezt a vitót, európai adó, Európa adó hatalmat akar, nem, nem erről van szó hanem arról van szó, hogy a szerződéseknek a betűjéhez tartjuk magunkat, amit egyébként minden ország elfogadott. Tehát az európai költségeket európai saját forrásokból kell finanszírozni. 20 éve megsértjük a szerződéseket az európai kiadásokat nemzeti befizetésekből finanszírozunk is. Ez így nem mehet tovább, tehát meg kell keresni a kiutat. Az Európai Bizottság tett javaslatokat, lehet, hogy nem jó megoldásokat javasolt, vannak mások, önök javasoltak itt mást, Gören is mondott, ezt majd megvitatjuk, de legalább végre nem tabu a téma, hanem lehet róla beszélni nyilvánosan. Artung úr. Dank u wel, voorzitter. Ik ga meneer eh, De Hane een eh, waarschuwing. Köszönöm szépen. Csak szeretném Deháné úr urat figyelmeztetni, hogy az elmúlt hónapokban ezek, ez a ö, katasztrofális javaslat, ami a bizottságtól érkezett, ezt a, ö, ezt a holland parlamentben is tárgyaltuk, és nagy többséggel ellene mentek nem fogja a holland parlament megszavazni. Ezt három tanácsot adnék önnek. Az Európai Parlament képviselői vagy igent, vagy nemet mondhatnak a bizottság javaslatára. Ebben az esetben ellenezni kell, nemet kell mondani erre a javaslatra, és akkor meglátjuk, hogy a tagállamok szerepe majd milyen lesz akkor, amikor a fiskális autonómiát visszaszerezték. Rendben, köszönöm szépen, Jutta Haug hartong úr, egyáltalán nem meglepő, hogy ön hogy az ön által mondottak ellentétét javaslom, noha nem gondolom, hogy a bizottság javaslata az, amit én szívesen láttam volna. Azt hiszem, hogy a bizottság egy lépést előrelépett, de ez a lépés nem elég nagy. Amit a Surszak Bizottságban eldöntöttünk, azt jelenti, hogy minden egyes tagállami átutalás pótlására van szükség, és jó lett volna, ha a bizottság ezzel a javaslattal él, akkor az, amit most javasoltak, az attól erősebb dolog születhetett volna a tanácsra való tárgyalások során. De amit Gören javasolt, ez nagyon fontos, az az, hogy a tagállamainkban a lakosságot és a tagállami parlamenteket nagyon-nagyon erősen érvekkel kell meggyőzni, és itt nem csupán százalék arányokról kell beszélni, ahogyan Epping úr tette az imént, hanem egészen egyszerűen az a helyzet, hogy jelenleg a hagyományos saját forrásokkal a költségvetés 15%-át hozzuk ki, és 28%-ot pedig a tagállamok hozzájárulásaiból kapunk. Nos, Epping úr semmiképpen sem megy a héja emelés valamennyi polgár számára nem, hanem itt egy-két százalék pontról van szó, a már minden létező tagállamokban amúgy is létező héja kulcsok emelése lenne ez. Nem tudom, hogy Hollandiában jelenleg mennyi a héja százalék, mi 19%-ot fizetünk hiát a Német, Németországban, és a bizottság akarata szerint, és azt hiszem, hogy a legtöbb európai parlamenti képviselő akarata szerint, aztán a jövőben mondjuk 18% a német kormány, német költségvetésbe folyna, 1% pedig len az európai költségvetésbe ebből a héjából. Tehát itt nem emelésről van szó. Nos, amit nem azt mondott, kérem, a tagállami ö, újságíróknak kössék a szívére, hogy itt most nem ö, az adó ö, fennhatóságot ö, érintjük mindezáltal, és hogyha megnézzük, hogy hogyan jutunk saját forrásokhoz, mégpedig a szerződésben, akkor ott az el, hogy a tanács egyhangulag kell, hogy határozatot hozzon, és a tagállami parlamentek, mert a tanácsnak sincs adóügyi fennhatósága, hanem a parlamenteknek van csak adóügyi fennhatósága, és a tagállami parlamentek kell, hogy a tanács határozatát ratifikálják. Csak így jutunk el a megváltoztatott saját forrási rendszerhez, teljesen mindegy, hogy milyen irányban akarjuk ezt megváltoztatni. És még egy dolog, hála Istennek, Néha eljutunk oda, hogy sikereink is vannak. Egy ilyen siker talán, talán személyes sikerem, hiszen én voltam az a képen, elmondtam, hogy nem tudom milyen régóta prédikálom már, amikor a rádióban arról hallottam, hogy egy újságról, akit megkérdeztek az EU adóról, akkor azt mondta, hogy Felejtsék el az EU adó fogalmat, ez egy harci fogalom, nos akkor elég büszke voltam, és ugyanez kell, hogy történjen. Mindenki tudja, hogy az EU adó egy harci fogalom, nem EU adó lesz, még akkor is, hogyha az botrány sajtóban mindig ezzel Nem, itt a saját források rendszerének megváltoztatásáról van szó, és kész. Très bien, Yuga. Bon, dernier... Nagyon jó Jutta. Andrea Szeda következik utolsó hozzászólóként. Thank you, Chair. I... Köszönöm, Elnök úr, szeretném megkérdezni, hogy a kollégák valamelyike jelen volt-e a tegnapi Econ szakbizottsági ülésen, ahol a Szemelta úr bemutatta a pénzügyi tranzakciós adót. Mert akkor Jörán és Jutta asszony is megtudta volna, hogy az, amit a plegykalapok mondanak, arra alapul, amit Szemelta úr bemutatott tulajdonképpen megemlítette a kockázatok között, hogy van konkrét, konkrét kockázata van annak, hogy a fogyasztókra hárítják az adókat. Nem, nem lehet erre nem gondolnunk, ezt nem a plegyka újságírók találták föl, ahogy ezt itt mondták. Azt is mondta a biztos úr, hogy az áthelyezés kockázata is fennállhat, és valósz, valóban az igaz, hogy az Egyesült Királyságban vannak pénzügyi tranzakciós adók, de a saját költségvetésükbe folyik be ez a bevétel, most pedig azt tervezzük, hogy az Európai Unió költségvetésébe fussanak be ugyanezek a pénzek. Az, Euró- az Egyesült Királyságban ezzel senki nem fog majd egyetérteni. A saját ö, költségvetésükbe a saját számláikra szeretnék majd, hogyha befolyna a pénz. Tehát az, az nem probléma, hogy legyen ilyen adó, csak az a lényeg, hogy megtarthassák a saját országukban. Tehát most a saját forrásokról beszélünk, arról beszélünk, hogy az Európai Uniót hogy fogjuk tudni finanszírozni, és a tagállamok ennek a javaslatnak százszázalékosan ellen fognak állni. Tehát nem a plegykalapok találták ki ezeket az ötleteket, ezek az Európai Bizottság koncepcióinak részei, és jó lenne, hogyha meghallgatnánk, -e, meghallgatnánk ezt, jobb lett volna, hogyha valaki ezt meghallgatja, ezt a, ezt a bevezetőt, amit a biztos mondott el, az illetékes biztos. Köszönöm szépen, asszonyom, és akkor arra következtetés jutok, hogy ön is amellett van, hogy legyenek pénzügyi tranzakciós adó. Nem kedvezi, azt viszont, annak viszont nem örül, hogyha ez az európai költségvetésbe folyik be. Tehát egyetértünk, tehát ennek a vissza vagy pervers hatásai azok gyakorlatilag másodlagosak. Ez egy nagyon fontos kérdés. Sajnos most át kell térnünk a, meghallgatásra, ami a balti tengerről szól, illetve a balti tenger stratégiáról. Utolsó hozzászólás Reimer, mert nagyon kisésben vagyunk. Ich möchte doch noch mal klarstellen. Még egyszer szeretném tisztázni, hogy a mérce, a politikai cselekvés és a tanácsal volt tárgyalásaink során az, amit plenárison nagy többséggel megszavaztunk, és ez a szavazat világos és egyértelmű. Másodszorban szeretném világossá tenni, hogy a jelenlegi rendszer nem felel meg a szerződésnek, ezt nem elégíti ki, és a célhoz kötött rabatokkal is a közösségi jogon kívül a teljes finanszírozás rendszert egészen egyszerűen ö, ö, zűrzavarosnak kell minősítenünk, amit senki nem ért. A tagállami politikusok mindig azt mondják, hogy beszéltek észszerűen és világosan, és az európai terminus technikusokat szüntessétek meg, amit senki nem ért, akkor ezen kell feladoznunk, és észszerű saját forrási rendszert kell kialakítanunk, világosságot, igazságot kell teremtenünk az adófizető polgárok érdekében, valamint az alapok világos értelmezése érdekében. Nagyon sok tagállamban zajlanak viták, és ezeket kihasználják, és ez a veszély egy része, hiszen így végül is Európát kiáltják védkesnek bizonyos kérdésekben. Bizonyosan nem lehet minden problémát megoldani az európai költségvetésből, de amit Jutta mondott annak kiegészítéseként, a tanács és a tagállamok, amelyek a Lisszaboni szerződést ratifikálták, a tagállami parlamentek, nos ezeknek azon kellene fáradozniuk, hogy olvassák el azt a szöveget, amit ratifikáltak, és ott az szerepel, hogy mes az európai költségvetést saját forrásokból kell kizárólagosan finanszírozni, és Juta elmondta, hogy hogyan kell eljárni. Tehát senki ne higgye, hogy átvágják, de ez itt a szerződés parancsa, utasítása, előítéletektől mentesen ki kell alakítani a saját források új rendszerét, a jelenlegi rendszer helyett. Ha ezt nem így ö, tesszük meg, akkor nem felülünk meg majd a Lisszaboni szerződés szellemének. Köszönöm. Nem.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 Köszönöm szépen, köszönöm eh, Jean-Luc Deannak és a kollégáknak, akik részt vettek ebben az első eszmecserében. Az már most látható, hogy rendkívül élénk vita lesz majd, és ennek előre örülök. Most azt javaslom, hogy ezt a témát fejezzük be. Elnézést kérek azon kollégáktól, akik szót kértek, de nem kaptak, de nem szeretném, hogyha meghívott vendégeinket tovább várakoztatnánk. Nagyon fontos eh, meghallgatás lesz ez a Balti-tengeri stratégiáról. Szeretném köszönteni azon személyeket, akik egy kis csendet kérnék, akik elhagyják a termet, kérem, hogy ezt tegyék csendben. Tehát szeretném üdvözölni a két egymást követő panelnak a résztvevőit. Az első panel a makroregionális stratégiáról fog szólni, Itten részben Jens Nilsson úr, Anders Lindon úr, Karsten Simik úr és Ole Norbak urak fogják ezt részt venni. Ezt követően pedig 17 óra 15-től lesz egy második panelünk, ami pedig a specifikus ágazatokról fog szólni, illetve azoknak a hozzájárulásáról a közös stratégiához. Itten pedig Monika Stankiewicz asszony, Matthias Bergman úr, Radomir Macak úr és Mandi ö, Köppelin ö, asszony. Minden egyes ö, hozzászólónak körülbelül 10 perce van. Nagyon kérem, hogy ezt az időt ne haladják meg, mert kevés az időnk és az lenne az ideális, hogyha valamennyi időnk maradna utána minden egyes panelban ahhoz egyes hozzászólásokat követően, hogyha maradna 20 perc a vitára. Ezt a témát a meghallgatásra Ann Jensen javasolta, nem tudom, hogy Ann szeretném bevezetőt mondani, hogy elmagyarázza, hogy miért került sor erre a javaslatra, és utána nyitjuk meg a vitát. Ann. Yes, thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Azért szerettünk volna a Baltik tengeri stratégiáról hallani, mert ez volt az a kísérleti projekt, amely a további hasonló stratégiák számára például szolgálhat, ahol az Európai Uniós programokat koordináljuk a határokon átnyúló jelleggel. Természetesen könnyű látni a Baltik, balti tengeri stratégiában, hogy mennyire fontos, hogyha egyik, hogy az egyik tagállam közlekedési vagy halászati kezdeményezéseket tesz, akkor azok ne hassanak más tagállamok ugyanilyen intézkedései ellen, hanem hogy ezeket az intézkedéseket koordinálják, egy elnyő alá vegyék. A Baltik tengeri stratégia az Európai Parlament szívügye, mert az Európai Parlament ötleteként született meg 2004-ben. Pontosan azután, hogy az Európai Uniós választásokat megtartottuk. Az, a, a nyolc tagállam, amely a Balti tenger körül található, megalapította a Balti tengeri intercsoportot, intergrupot, ugyanis úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy kommunikáljanak egymással. Az egyik legfontosabb kérdés a környezetvédelem kérdése volt, nagyon súlyos és a jövőre nézve is fontos probléma volt ez, de a baltik tengeri terület jóléte, az itteni közlekedési helyzet is felmerült, és a kulturális programok szervezése is fontos helyet foglalt el. Ezt Mindez a Balti-tengeri stratégia javaslatában forrott ki. Alexander Stubb finnországi képviselő írt egy jelentést, a bizottság átvette az ötletet, és ezt most megvalósították. Mivel kísérleti projekt volt, szeretnénk tudni, hogy milyen problémák, illetve milyen előnyök láthatók ezzel a stratégiával kapcsolatban. A fontos kérdés az az volt, illetve a fontos kijelentés az az volt, hogy a stratégia finanszírozásához ne kelljen több pénzt adni. Ezek már a meglévő programok keretében kerültek megvalósításra, gondoltunk arra ugyanakkor, hogy a külügyek alatt legyen egy külön költségvetési sor, a stratégiának szentelt sor, mert mert külön erőfeszítéseket igényel a stratégia megvalósítása, több mint 20 főigazgatóság dolgozik rajta, nagyon sok érdekelt vesz részt ennek a stratégiának a megvalósításában, ezért szeretnénk tudni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és hogy mi mit tehetünk. Milyen kezdeményezéseket kellene tenni költségvetési szempontból annak biztosítására, hogy ez a stratégia működjön. Ugyanis úgy érzem, hogy valóban hozzáadott értéket képvisel, és nagyon fontos lenne tudni, hogy a további működéséhez mire van szükség. Azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés ez a stratégia, és kihatással van más makro régiós tevékenységekre is. Úgyhogy bármi újat tudnak mondani, akár a jó dolgokról, akár arról, hogy mi hiányzik még a stratégia fejlesztéséhez, az tényleg valóban nagyon hasznos lenne számunkra. Köszönöm szépen. Merci, Anne. Köszönöm szépen, Anne. Tehát akkor az első panel eh, keretében, ami a makroregionális stratégiáról szól a balti tengerre vonatkozóan. Először Jens Nilsson úrnak adom meg a szót. Nilsson úr, tessék. Üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Svédül fogok beszélni, miután erre lehetőség van. Először is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani ezért a meghívásért. Tösterzundnak voltam a polgármestere Svédország északi részén, és mintegy tíz éve részt veszek a regi, regionális bizottsági tevékenységben és a múlt év óta vitat folytatunk a balti tenger térről. 18 parlamenti képviselő a régiók bizottságában foglalkozik ezzel a témával, én is közéjük tartozom. Szeretnék beszámolni arról, hogy az elmúlt két évben a régiók bizottságában milyen viták folytak ezen a területen. Ha megengedik, szeretném elmondani, azt is, hogy milyenek a tavasznak a stratégiája, ez ugyan döntő fontosságú a makrotérségeknek. A, ha azt akarjuk, hogy összefoglaljuk mindazt, hogy mit is gondol a régiók bizottsága, akkor azt kell mondani, hogy a mi régió bizottságunk úgy ítéli meg, hogy a makrorégió és a balti stratégia is valami rendkívül pozitív. Olyan kezdeményezésről van szó, ami nagyobb egy regionális együttműködést hozhat az e, adott térségben. Ennek még csak a legelején tartunk, elnök úr. E, ez a makroökonómiai stratégia nagyon gyermekcipőben jár, még rengeteg a feladat. A régiók bizottságán belül voltak, akik megfogalmaztak bizonyos aggodalmakat, és azt egy új intézményi szintet hozunk tulajdonképpen létre. Ez egyeseket foglalkoztat, sőt egyes tagállamokban is úgy gondolják, hogy egy következő köztes szint az mindenképpen aggodalmat keltő, és ez az elbürokratizálót globalizálást hozná magával. És ez egy külső dimenziója is lenne a balti térségnek. Vannak olyan országok is, amelyek nem részesei az Európai Uniónak, de itt lenne szerepük, például Oroszországnak, Norvégiának, vagy más országok is vannak. Tehát ez a kezdeményezés talán egy ösztönző is lehetne ezen országok számára, amelyek nem uniós tagállamok. Az Európai Bizottságnak kellene ezt a tevékenységet koordinálnia, és nem lenne szabad ezt kizárólag a tagállamokra bízni. Az Európai Bizottságnak koordinált, stratégiai koordinációs szerepe kell, hogy legyen. Ez egy alapvetően fontos pont a régiók bizottságának véleménye szerint. A mi bizottságunk már a múlt évben is elmondta, hogy rendkívül elégedett az Európai Parla- hogy az Európai Parlamentnek saját költségvetése van. Fontos, hogy legyen saját kerete ahhoz, hogy ezt a koordinációs feladatot el tudja látni. Ezért nagyon jó, hogy van egy ilyen költségvetés. Egyébként a Régiók Bizottságának az állásfoglalásában is elmondjuk erről a balti stratégiáról, hogy technikai költségvetésre van szükség. Kicsit defenszívebben fogalmazunk, mint önök tehát egy koordinációs költségvetésről van szó, nem pedig akció költségvetésről, mert az Európai Bizottságnak támogatói szerepe van, katalizátori szerepet játszhat, tehát ez egy technikai jellegű költségvetés. Ugyanakkor a régiók nem igazán folynak ebbe bele, és ez is problémát jelent ezek a régiók nem igazán konkrétan vesznek részt mindebbe, miközben a tagállamokra nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, és ez az első aggodalom. Azt hiszem, hogy ezen kellene változtatni. Ami pedig az akciótervet illeti, úgy tűnik számomra, hogy világosabbnak kellene lennie, és fontos lenne, hogy a regionális szintet is bevonjuk. A tagállamok nyilvánvalóan ösztönzést kell, hogy kapjanak ebben az akciótervben. A balti stratégia, csak úgy, mint a Duna stratégia, hogy egy másik példát hozzak, bele kell, hogy illeszkedjenek a globális politikába és azon eszköztárba, amivel rendelkezik Európa. A kohéziós politika is megemlítésre kerül itten. Olyan rendszert kell találni, ami lehetővé teszi a kohéziós politika és a balti tengernek a közös együttműködését. Itt egy természetes interakcióra van szükség. Az is fontos, hogy a régiók is részesek legyenek, és spontán módon vegyenek ebben részt. Fontos, hogy partnerségi kapcsolatot tudjanak kialakítani a közhatalom és a magán szektor között. Tehát a magánpartnerek részéről is egy nagyobb kell, illetve a területi és a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek részéről a tagállamoknak és nagyon nagy a felelősségük, jogalkotási aktusról beszélünk ebben az esetben, koordinálni kell bizonyos regáliákat. Ezért a svéd parlament például lehetővé teszi, hogy delegáljanak bizonyos regáliákat Svédországban más tagállamokra, és ez egy pozitív kezdeményezés. Az egyetlen probléma, amit már említettem, hogy a régiók nem nagyobb mértékben vesznek részt. Egyébként egy fórum esetében, amit a balti területen szerveztek, éppen ezt kritizálták, ezt a rész nem vételt. Tehát a a bizottság támogat egy projektet, van két régió, két svéd régió, amely részt vesz, de mégiscsak egy többszintű kezelési kellene valamennyi államban. Végezetül felvetődik a kérdés, hogy kell-e, hogy saját költségvetése legyen a stratégiának lehet igennel is és nemmel is válaszolni. Igen, szükségünk van egy technikai költségvetésre, de azt is mondhatjuk, hogy jobb, hogyha nincsen ilyen, hanem a régiók vesznek részt közvetlenül, és a különböző politikákat együtt lehet alkalmazni. A strukturális alapoknak részt kell venniük ennek a stratégiának a finanszírozásában. Éppen ezért, ami ebben a térségben történik, az nagyon fontos, és mi történik. Mindenki egy kicsit ilyen köldöknéző pozícióban van, mindenki a saját stratégiájára koncentrál, és a saját 2020-as stratégiáján keretén belül akar ezzel foglalkozni. Hogyha a köldöknézést folytatunk, akkor ebből nem lesz együttes döntés, ez sajnos nem lehetséges. Ezért úgy gondolom, hogy ebben az esetben nagyon jól tudjuk, hogy lépni kell, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan. És ezért a régióknak, és ezt mondom, ebben részt kell venniük, különösen amikor makroregionális stratégiákról van szó. A bizottságnak azonban meg kell, hogy találja azt az észszerű rendszert, ami finanszírozást lehetővé teszi a különböző szinteken. Ha megváltoztatjuk az Interreg programot, akkor mi fog történni? És hogyha a strukturális, regionális strukturális alapokat módosítjuk, akkor az lesz, hogy 20%-a a projekteknek, amiket jelenleg ezek a programok fizetnek, az bele fog illeszkedni a balti stratégiába. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben sokkal nagyobb lesz a szinergia hatás de a Régiók Bizottsága és én magam is rámutatunk erre a finanszírozási problémára. Ez nemzeti kérdés az érintett kormányokra, de nem azon régiók számára, akiknek meg kell valósítaniuk a programot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, rendkívül világos volt, és a hozzászólási idejét is betartotta. Most pedig Anders Lindholm úrnak adnám meg a szót. Thank you very much. Uh, I will try to... Uh, Köszönöm szépen. Szeretném felvázolni azt a helyzetet, hogy a stratégia jelenleg hol tart, és hogy milyen uh, tanulságokat tudunk, tudtunk levonni a másfél éves munkánkból, végül pedig javaslatokat, ajánlásokat fogok tenni a második panellel kapcsolatos vita fényében is. A legfontosabb eredményekről beszélve azt tudjuk elmondani, hogy van egy sor új projekt, amelyek közvetlenül a stratégiából nőttek ki, mégpedig a meghatározott kihívásokra adott válaszként. Majd később elmondom részletesen, hogy miből állnak, de azt nagyon fontos először is kimondani, hogy nagyon sok új kezdeményezés született, közvetlenül az, azáltal, hogy a kihívásokat meghatároztuk. A, már e, már meglévő projekteket is, e, projekteknek is új lendületet adott a stratégia. A már meglévő hálózatok fejlesztették a munkájukat, jobban összekapcsolódnak, hatékonyabban működnek most akkor is, abban is előre lépést látunk, hogy a politikák kifejlesztése hogy működik. Biztosítottuk, hogy a különböző szakpolitikák koherensebb módon működnek együtt egymással a különböző finanszírozási források terén, illetve a nemzetközi finanszírozási intézetek bevonása terén is láttuk a fejlődést, az Északi Beruházási Bank és az Európai Beruházási Bank bevonása titülbe között erre a példa. Nagyon fontos, ahogy Jens is elmondta, hogy ez megerősíti a stratégiát. Abban is előrelépést láttunk, hogy, az, hogy a nem Európai Uniós tagállamokat hogy tudtuk bevonni a folyamatba, itt különösen az Orosz Föderációról volt szó, tárgyalásokat folytattunk arról, hogy koherensebben hogy tudnánk együttműködni velük, és ezen a téren is láttunk némi előre lépést. Most kicsit részletesebben el tudnám mondani az új projektekről, hogy egy sor olyan érdekelt felmerült, aki korábban nem vett részt a stratégia munkájából, munkájában, most pedig felelősséget vállalt, és, és elkezdett együttműködni velünk. Például a mezőgazdasági közösség pozitívan viszonyult hozzánk a Baltic Deal projekt keretében, ahol a balti tengerben, tengerben eresztett tápanyagok csökkentését próbálják meg, megalkotni, és az éghajlatváltozáshoz való regionális alkalmazkodást kész, előkészítő Bolt Adept is ilyenfajta projekt, aztán a tiszta hajózással kapcsolatos projekteket is láttuk a az innovációs projekt például a Baltic Sea Stars, amely a régióban létező klaszterekhez kapcsolódván próbál meg virágzó régiót alkotni a tudásátadás segítségével és az innovációs területek megerősítésével. Volt még egy projekt, amely a közlekedés koherensebb megtervezését célozza meg a Baltic Transport Outlook minden projektek, projektek kapcsolatban fontos volt, hogy a stratégia követelményeinek megfeleljenek. A stratégia megalkotása előtt együtt létező kezdeményezéseket is integráltuk a stratégiába, és ezzel, ennek segítségével a, az adott kezdeményezések nagyobb lendületet kaptak, és politikailag is elismertebbek. Még például a, Bol- a balti energiapiaci és összekapcsolódási terv, amely az, ener- az er- balti energiapiacnak az európai energiapiacba való integrálását próbálja elősegíteni. Azon kívül a kikötőkkel kapcsolatban is van egy projekt, mégpedig arra vonatkozólag, hogy a hajóktól származó hulladékot könnyebben elszállíthassák a kikötőkbe. Ez volt tehát az a pár példa, amit a projekt oldalról szerettem volna megemlíteni. A hálózatok, amelyek már léteznek a Balti-tengeri régióban, elég sok olyan hálózat volt, amely már létezett, de most most körül közel 50 olyan hálózat van, amely együttműködik velünk, struktúráltabban működnek, hatékonyabban működnek, jobban együttműködnek egymással. Ezen a területen például megemlíthetünk szintén egy sor új kezdeményezést, amely a stratégiához kapcsolódik. Néhányat név szerint is megemlítenék, például a tengeri területrendezés terve, aztán a a Balti-tengeri államok konferenciája, amely a tengeri, magának a tenger, tenger fejlesztésének a, az ügyét próbálja meg, megközelíteni. A miniszterek északi tanácsát, amely csak balti volt, most kit, kiterjesztették Lengyelországra és Németországra is. A a balti tengeri államok szubregionális konferenciáját is meg lehet említeni. Aztán olyan struktúrákat is megalkottunk, amelyek új innovációs és kutató programot végeznek a balti-tengeri környezetben, ez a bónuszprogram, amely igyekszik összpont, jobban célzott és vonzó programot képezni a környezetvédelmi kutatás részére. A politikai koherenciáról azt tudom mondani az előttem, szól, előttem szólókhoz hasonlóan, hogy talán ott van szükség a legnagyobb segítségére, segítségre, különösen a parlament segítségére annak érdekében, hogy sikeres legyen. Ugyanis nem csak projektek kellenek a, a sikerhez, hanem politikák is, és a politikák koherenciájának biztosítása is fontos a halászati politikák, amelyeket a különböző államok folytatnak, koherensek kell, hogy legyenek egymással. Biztosítanunk kell azt, hogy a régió különleges helyzete tükröződjön majd a jövőbeni kapban, illetve a jövőbeni közlekedés politikában, valamint más szakpolitikák területén is. Látunk ugyan némi előrelépést ezen a területen, de azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol a legtöbb kihívással kell szembenéznünk nagyon fontos tehát, hogy a, a fókuszt, a figyelmünket ne csak a projektekre fordítsuk, hanem a politikai tevékenységet is élénkítsük a régióban. Van még egy terület, ahol egy sor kezdeményezést indítottunk, de az eredmények nem teljesen kielégítőek, ez pedig a finanszírozás ügye megpróbáltunk a, a létező programokkal együttműködni, és és megpróbáltunk a stratégiát összeegyeztetni ezekkel, különösen a transnacionális balti tengeri programmal működtünk együtt, ahol elég sok változtatás történt, és megpróbáltuk a stratégiához alakítani a ezt a programot, és a svéd programok között is van egy sor olyan, amely pragmatikus módon tudott kapcsolódni a stratégiához. Más programok is léteztek, de még mindig nagyon sok dolgunk van eh, annak elérésére, hogy a, az elérhető forrásokat koherensebben tudjuk tekinteni és hatékonyabban felhasználni. Jens Nilsson úr azt javasolta, hogy meg kellene nézni, hogy a jövő, vagy az elkövetkezendő program szakaszban a költségeket, az összegeket talán jobb lenne célhoz kötni. Talán ez lenne a legmegfelelőbb előrelépést eredményező hozzáállás. Az Európai Unió kívüli országokkal való együttműködésben Oroszország a legfontosabb. Külügyminisztériumukkal jelenleg is tárgyalunk arról, hogy hogy lehetne őket jobban bevonni a stratégiába. Az Orosz Federáció és a bizottság között van egy megállapodás 11 kísérleti projektről, és ezt az Orosz Föderáció és a bizottság is aláhúzta. En, ezeknek a projekteknek a végrehajtása lesz a kezdet, és majd az ebből levont tanulság alapján tudják kiszélesíteni az együttműködést. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ez az együttműködés olyan módon folyjon, hogy az koherens legyen az oroszok véleményével, illetve jó érzésével. Tehát ne érezzék az oroszok úgy, hogy mi csak rájuk erőszakolunk egy dolgot, hanem valóban ők is úgy tartsák, hogy ebből ők is profitálni tudnak. Ősszel majd Moszkvában tartunk egy nagyobb ülést, ahol megpróbáljuk részleteiben is kidolgozni az, az megemlített kísérleti projekteket. Aztán még röviden arról, hogy milyen konzekvenciákat vontunk le az első 18 hónap során. A legfontosabb tanulság, és azt nagyon szeretném önöknek is megemlíteni, hogy mennyire fontos a politikai lendület kérdése. A stratégia nem elég önmagában a sikerhez. Nagyon fontos, hogy a politikai részvétel, a politikai szándék és a politikai, a stratégiának a politikai megvitatása jelen legyen. A stratégia során a legsürgősebb és legaktuálisabb kérdéseket kezeljük, és nagyon fontos, hogy a parlamenttel folytatott együttműködésünk ugyanolyan kiváló maradjon, mint amilyen eddig volt azon kívül az elkötelezettség kérdése is fontos, mégpedig minden szinten. A legfontosabb elkötelezettség, amelyet a jövőben szeretnénk látni, az az ágazati minisztériumoktól kell, hogy származzon, tehát a környezetvédelmi, a védelmi és a közlekedési miniszterek, illetve minisztériumoknak kell a mindennapi munkájukba sokkal mélyebben beágyazni a stratégiát, mert csak akkor tudunk sikereket elérni, hogyha a stratégia fősodorba állítódik minden minisztériumnál. Most, hogy kicsit pontosabban meghatározzuk, először is tisztább, világosabb célokat kell magunk elé állítani, illetve az értékelésnél is sokkal jobban kell dolgoznunk, hogy lássuk, hogy mit értünk el és milyen módon. Jobban kell tudni kommunikálni, az ágazatok közötti együttműködést meg kell erősíteni, biztosítanunk kell azt, hogy minden ágazat tudja, hogy a többi ágazatban mi történik, a, a politika feljegyzést már említettem, tehát hogy meg, megteremtsük a politikai vitákra a platformot, és a technikai segítségnyújtás kérdése is fontos, valamint az, hogy egy valódi többszintű irányítást alkossunk a balti tengeri régióba, tehát hogy a kormányzás minden szintje szerepet kapjon, ne csak a technikai feladatokban, hanem a politikai tárgyalások során is. A, a, van egy új horizontális fellépés, amelytől nagyon sokat remélünk, de nagyon fontos, hogy, a, hogy ezt a fajta több szintes bevonál, bevonást mindenképpen tartsuk fontosnak. Van egy sor munkacsoport, amelyek pontosan a levont következtetéseken dolgoznak, és egy olyan munkacsoport is van, amely új célkitűzéseket fogalmaz meg, és jobb indikátorokat, valamint jobb elemző rendszert alakít ki, és azt vizsgálja egy másik munkacsoport, hogy a különböző résztvevőktől hogy, tudjuk, hogy tudunk még aktívabb részvételt kérni, és a következő szakaszra vonatkozóan is meg, meg fogjuk próbálni felmérni, hogy a finanszírozás, illetve a politika koherenciája hogy lehetne jobb. Köszönöm szépen egyelőre, ennyit akarok mondani. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ez a ö, helyzetfelmérés mindenképpen ö, nagyon figyelemre méltó és nagyon konkrét ajánlásokat tartalmaz. Most pedig megadom a szót Kársztán Simik úrnak, ami a, ki a stratégián koordinásáról szól, illetve hogy ezt hogyan valósítsuk meg szomszédainkkal. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden bemutatkoznék, Karsten Siminknek hívnak, Tudományos Politika Alapítványnak dolgozom a German Institute for Security Affairs az angol elnevezése ennek a független kutatóintézetnek a német kormány és a német parlament felsőházát látjuk el tanácsokkal. Itt a balti tenger külső dimenzióiról szeretnék szólni, valamint az EU szakpolitikákkal való koordinációjáról, tehát a belső dimenzióról és ezzel szeretném kezdeni először is. Az idő nem teszi lehetővé, hogy nagyon sok részletet soroljak fel a Balti-tengeri stratégia végrehajtását illetően. Hogyha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondhatom, hogy egy darab tipikus Európát látunk mindebben. Nagyon lassan halad előre, nem látványos, de valahogyan működik, és valahogyan elérünk előrelépéseket a régión belül ezen stratégia révén. Lassan lendületbe jön ez a stratégia, és az alapvető makroregionális koncepció egy nagyon sokat ígérő és jó megközelítés továbbra is összhangban áll a problémák ütemtervével ebben a régióban. Egy nagyon átfogó koordináció mentén dolgozták ezt ki, a problémák elemzése, a súlypont a különböző politikai területekre, mindez rendben van. A kérdés az, hogy a végrehajtás sikerül-e majd hosszabb távon. A három nem az új EU tervek, törvényekre, új költségvetési sorokra. Nos, ezt nagyon sokszor kicsibe vonták a régiókban, de aztán végezetül elfogadták. Ez az az alapja, amelyen dolgozunk. És a pénzügyi nem, tehát a nem az új költségvetési sorra, a stratégia céljaira, ez is elfogadható, hogyha nem vezet ahhoz, hogy kevesebb forrás legyen a jövőbeli finanszírozására ennek a stratégiának. Egészen fontos pont volt, hogy előnyösnek mutatkozott, hogy a Balti-tengeri régió a régi Interreg programmal azonos tehát itt a régi balti-tengeri makrorégió azonos ebben az esetben. A Duna régió esetében sokkal nagyobb ez a régió, hiszen az két nagy transznacionális együttműködési területre oszlik, és ott a támogatott területek nem esnek egybe a makrorégiókkal. Szerencsére a Balti-tenger esetében ez nem így van, és ez egy nagy előnyt jelent. Van néhány gyengeség is a stratégiában, kettőt említenék. Kevés magángazdasági szereplő kapcsolódott be mindez idáig a stratégiába, vállalatok, akik projektekben vennének részt, illetve azon dolgoznának, hogy elérjük a stratégiai célokat, és a stratégia nem elég még a civil társadalom bekapcsolására. Tehát itt sokan államközi együttműködést látnak ebben a stratégiában, a kormányok közötti együttműködést, néha kiegészítve régiókkal, nemzetek alatti szinten, de a civil társadalom még hiányzik a stratégiából. A jövőbeli finanszírozásra tekintettel nincs forradalmi javaslatom új vagy több pénz irányában, itt az earmarking több ízben elhangzott elképzeléssel szeretnék kapcsolódni, tehát a fennálló költségvetési források, támogatási programok ellátása fontos azzal a ö, hogy ezeket makroregionális célokra lehessen használni. Amit javasolni szeretnék, illetve amiről beszélni szeretnék, az az a probléma, hogy végül is nem is tudjuk tulajdonképpen, hogy mennyi pénzt ad ki az EU a makrorégióra. Nagyon globális adataink vannak összegek a strukturális és kohéziós politika területéről, de hogy ebből valójában mennyit kapnak a stratégia különböző projektjei, mennyit használnak fel a stratégia céljaira és fellépéseire, ezt nem tudjuk. Amire szükség lenne, az nem egy új költségvetési sor, hanem egyfajta virtuális, technikai jellegű költségvetés, amelyben fel van sorolva, hogy milyen források kerülnek a balti-tengeri makrorégió munkáira, mennyit költünk el ebből. És ezt azért mondom, mert a jövőben nehéz lesz a makroregionális stratégia általunk kívánt eredményét, sikereit valóban kimutatni, hogyha nem tudjuk, hogy a forrás cél kapcsolat milyen, mennyi pénzt kaptunk, és ezzel a pénzzel mennyit értünk el. Azt hiszem, hogy ezt az átláthatóságot még helyre kell állítani, és itt nem csupán a balti tengeri régió szokásos igazgatási működéséről van szó, a külső dimenziót illetően. Szeretném előre bocsájtani, hogy az EU-balti tengeri stratégia esetében a makroregionális stratégia az Európai Unió belső stratégiajaként került létrehozásra, ez fontos megemlíteni, és hozzá kell fűzni, hogy a Balti-tenger esetében ez a külső dimenzió, amivel ez a stratégia rendelkezik, ez a régió strukturális ismertetőjegye, hiszen Oroszország szomszédos ország a Balti-tenger térségében, tehát szerves része a régiónak, és hogyha nem lenne ott Oroszország, még mindig lenne külső dimenzió a balti-tengeri stratégia esetében ezzel számolnunk kell. Oroszország a balti-tengeri stratégia középponti eleme, de ez a külső dimenzió nem korlátozódik Oroszországra. Itt van egy keleti és egy északi külső dimenzió. A keleti irányban Oroszország mellett ott van még Fehér Oroszország, de Ukrajnát is be lehetne vonni, hiszen Ukrajna része a vízgyűjtő területnek a Balti-tenger irányában. Az északi dimenzióban ott van Norvégia, amelyet kifejezetten megemlítünk a stratégiában, de ott van Izland is. Földrajzilag nem, nincs az ugyan közel, de Izland a Balti-tengeri együttműködés hagyományos résztvevője, a Balti-tengeri tanács tagja, az északi együttműködés része is. Ez tehát a második külső dimenziója a balti-tengeri stratégiának. Ezzel azt szeretném elmondani, hogy a külső dimenzió változó és rugalmas. Ez a változóság a régió kijelölésében a makroregionális koncepció specifikus előnye. Tehát politikai terület függvényében, kihívás függvényében különböző országcsoportokkal, különböző határok között lehet dolgozni. Ez a változóság a jövőben is megmarad majd, és a balti tengeri régió külső dimenziójának finanszírozása is jó lenne, ha figyelembe venni ezt a változó elemet. Tehát a finanszírozásnak is változónak kell lennie, és nem zárhat ki egyes országokat a stratégia, amelyek esetleg a stratégiának csupán csak részterületein vesznek részt. Végezetül Oroszországot illetően a balti tengeri stratégia eredeti elképzelése a külső dimenzió tekintetében az volt, hogy az északi dimenziót hozzuk létre Oroszországgal együttműködésben, és a stratégia kidolgozása során világossá vált, hogy ez a megközelítés nem tartható, és nem felel meg a valóságnak sem, ami a balti tengeri térségben megvalósult együttműködést illeti. Oroszország minden szinten részt vesz a balti tengeri együttműködésben, Oroszország be van kapcsolva valamennyi téma területbe, valamennyi pillérébe a balti tengeri stratégiának, közvetetten vagy közvetlenül részt vesz valamennyi úttörő kezdeményezés projekt körülbelül egy negyedében a cselekvési terven belül. Tehát az északi dimenzió a fő keret, de nem az egyetlen keret, és azt hiszem, hogy a jövőben sem fog ez változni. Ehhez hozzátartozik, hogy van egy politikai párbeszéd Oroszországgal. Az Oroszországgal való együttműködésben van a legkevesebb elő, előrelépés a balti tengeri stratégia másfél éves története során. Tehát szinte semmi nem történt, de ezt nem kudarcként értékelném, hanem főként azt szeretném kiemelni, hogy egy hibát ne ismételjünk meg, az északi dimenzió megteremtésénél a 90-es években már elkövettük ezt a hibát. Oroszországot egy készprogrammal szembesítettük, amelyet vagy egészében elfogadhat, vagy elutasíthat. A balti tengeri stratégiánál ezt nagyon jól elkerültük, és éppen ezért amellett foglalnék állást, hogy egy azt a nehéz politikai párbeszédet, amit az előttem szóló bemutatott, azt vigyük előre, és a partnerség keretében még akkor is, hogyha a projektek időt vesznek igénybe, vagy szerény mértékben zajlanak, akkor is folytassuk ezeket, hiszen ez az egyetlen járható út, amelyet én Oroszország tekintetében látni tudok. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm Megadom a szót Olen Norbach úrnak a finanszírozással kapcsolatban. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Megpróbálunk röviden szólni és tartani az időt. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottságnak a jelentése ami a stratégia végrehajtásáról szól, helyesen elemzi a jelenlegi helyzetet. Az én véleményem szerint, ami az eredményeket illeti, a jelentés túlzottan optimista. Könnyen megérthető ez, mert a személy, aki írta a a jelentést egy kicsit optimista, és figyelembe venni a szemináriumokat, a különböző ö, szervezéseket sokkal ö, pozitívabb lehet, mint ami van. De ez érthető, mert ez egy pilóta projekt az európai együttműködésen belül, és éppen ezért érthető, hogy időre van szükség, amíg eredmények is lesznek. Az én véleményem szerint a legnagyobb probléma az az, hogy az egész stratégiának nincs egyetlen tulajdonosa a korábbi hozzászólók már említették, hogy a politikák között nincs kellő koherencia, illetve nincs egységes politika, ezzel teljes mértékben egyetértek. Amire szükségünk van, az egy sokkal jobb koordináció a projektek végrehajtásában, és egy világos politikai vezérvonalra van szükség. Az én fő feladatom az lenne, hogy a pénzügyi támogatásról beszéljek, de nem tudom kizárni ezt nem tudom leszűkíteni, mert a finanszírozás szorosan összefügg más olyan ö, dolgokkal, amikkel ugyancsak foglalkozom. Először is egy széleskörű támogatás, anyagi támogatás van már jelenleg is az Unió részéről. Senki sem kapott mindazonáltal túl sok pénzt, tehát több pénz is felhasználható lenne, de az alapokat, amiket az Unió bocsát rendelkezésre, azt jól kell felhasználni, és hogyha jól használnánk fel, akkor sok, sokkal sikeresebbek is lehetnénk. Hogy további pénzekre lenne szükség a külső tevékenységekre, a nem Európai Uniós tagállamokkal való együttműködésre. Az Északi Beruházási Bank és az Európai Beruházási Bank főként hiteleket, kölcsönöket ad, tehát ez azt is jelenti, hogy a résztvevő országokban kell, hogy legyen készség arra, hogy ezeket a kölcsönöket felvegyék. Vannak magánalapítványok is, a Finnországban, Carlson alapítvány Finnországban, Észak-Írországban is van alapítvány, és ezek viszonylag észszerű összegeket nyújtanak különböző projektekre. Ezek közül vannak, akik saját pénzüket is felajánlják azért, hogy tisztább legyen a balti tenger víze, mint amilyen jelenleg. És aztán vannak önkormányzatok, regionális szervezetek, kereskedelmi kamarák, szakszervezetek, sőt, még vállalatok is ajánlanak fel különböző összegeket különböző projektekre. Azt mondanám, hogy a probléma a stratégia finanszírozásán főként nemzeti szinten jelentkezik. Az a válság, ami a gazdaságot sújtja, kihatott a végrehajtásra, és ehhez nem férhet kétség. Azonban van egy másik probléma is, egy nagyon nagy probléma, hogy a nemzeti prioritások nem azonosak, mint az európai stratégia prioritásai. És ez kihat arra is, hogy az egyes tagállamok mennyire állnak készen a program végrehajtására. Vannak országok, ahol a víz nem olyan fontos, inkább az egészségügyel, az úthálózattal, az oktatással vagy környezetvédelmi problémákkal foglalkoznak, nem pedig a balti tengerrel. És a lakosságnak a legnagyobb része elég távol él az adott országokban is a balti tengertől, ezért nem igazán érdekli őket a balti együttműködés. Ez egy nagyon komoly kihívás, és amire szükségünk van, az egy sokkal jobb megvalósítása az Európai Unió stratégiának a nemzeti stratégiákon belül tehát ez azt mutatja, hogy sokkal jobban bele kellene, hogy épüljön a nemzeti stratégiákba az Európai Unió stratégia, és nemzeti finanszírozást is kellene ezáltal biztosítani a projekteknek. a nagyon korlátozott jellege az alapoknak az az egyik legfőbb akadálya sok projekt végrehajtásának olyan esetekben, amikor pénzre van szükség. Ez az egyik hiánya a politikai elkötelezettségeknek a programok iránt. És ahogy mondtam, könnyen megérthető ez, hogy ez miért van így. Az Európai Unió és a tagállamok sok esetben az eredményre koncentrálnak, és ezért jobban kellene a stratégiát végrehajtani a nemzeti stratégia részeként. És végezetül Egyetértek azon ajánlásokkal, amelyek a bizottság anyagában szerepelnek. Ezek jól rámutatnak arra, hogy nagyon pontos felmérésre van szükség az MMF el kell végezni, ez egyértelműen szükséges. Jó lett volna, hogy ez már korábban megvan, és eh, figyelembe tudtuk eh, volna venni, amikor ezt az MMF-et, a többéves keretet eh, meg tudnánk nézni. A munka módszerek sem kerültek megfelelően meghatározásra. második dolog, hogy a végrehajtási eszközök az Nemzetközi Beruházási Bank, az Északi Beruházási Bank, az Európai Beruházási Bankkal fontos, különösen a stratégiáknál. Ez egyébként szerepel a bizottságnak az anyagában, azonban mint opció szerepel itten, én pedig jobban látnám, hogyha ez konkrét lenne. Egy komolyabb politikai elkötelezettség is szükséges az országok részéről. Ez könnyen, könnyű kimondani, de nem olyan könnyű elérni. A nemzeti stratégiák jobb koordinálása is szükséges. Fontos lenne, hogy egy gazdája legyen a stratégiának. Nagyon sok szervezet dolgozik különböző szinten a balti térségben, regionális, helyi szinten, és ezek a különböző szervezetek. De amire itt igazán szükség lenne, az egy nagy, ez egy koordinációs erő, mert ez egy kísérleti projekt, ezért talán más e, regionális projektek is lennének az Európai Unióban, és ez fontos lenne ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni ezzel a munkával. Végezetül pedig egy világos ütemtervre van szükség minden egyes projektre határidőkkel az együttműködés a projektekben önkéntes, tehát eleve nem kötelező, és az az ország, amelyik leginkább akarja a változtatásokat, annak van a legnagyobb ráhatása. Ez nem jó helyzet. Ezért lenne nagyon fontos, hogy világos ütemezés legyen minden egyes projektre, világos határidőkkel, és világos felelősségi körökkel az egész munkára vonatkozóan. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm ennyi. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. Gratulálok, és köszönöm a panel valamennyi tagjának az elmondottakat. Nagyon komplett, átfogó képet adtak, nagyon finoman láttuk a különbségeket is, és mindenki betartotta az idejét. Koszlovszki úr kért szót. Dziękuję, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałbym wyrazić satysfakcję, że... Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok az Európai Parlament kezdeményezésével. A 2012-es költségvetésben két és fél millió euró szerepel a balti tengeri stratégiára. Kapcsolatban állok a bizottsággal is, és a kedvezményezetekkel, és meg tudom erősíteni, hogy ez a pénz nagyon hiányzott eddig, és nagyon fontos lenne, hogy a prioritásokat lehessen megvalósítani, illetve projektelőkészítés, tanulmányokat és az éves fórum megtartására kellene ez. Miután hosszú távú stratégiáról van szó, és miután van lehetőségünk arra, hogy tervezzünk bizonyos tevékenységeket, fontos lenne, hogy ez az elem éves eleme legyen a költségvetésnek. Ugye első, első makroregionális stratégiáról beszélünk, de figyelembe kell venni, hogy a hatékony koordinációs eszközök és a különböző formák azok még egyelőre csak kidolgozási időszakban vannak, tehát a tervezésnek rugalmasnak kellene lennie ahhoz, hogy felhasználhatóak legyenek az eszközök a szükségleteknek megfelelően. Továbbá úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek tá- segítenie kellene az alap eszközeinek felhasználását. Minden egyes euró, amit elköltünk az európai költségvetésből, az nyomon követhető, átlátható, hatékony kell legyen, de a, az administratív terheket az adott összeghez kellene mérni. Minden egyes új megközelítés ben vannak kisebb-nagyobb hibák, hiányosságok, Ugyanez van a stratégiával is, de szerintem ezek a hibák segítettek abban, hogy a straté- regionális stratégiáinkat pontosítsuk, ennek hiányába pedig megemlítettem, hogy nincsen politikai vezetés. Ole Novák úr egyébként említette ugyancsak ezt a kérdést, nincs kellő kapcsolat az Európa 2020-as stratégia és e stratégia között. Ez például egyik hiányosság, ezeket jó lenne megszüntetni. Egyetértek a bizottságnak a véleményével, a régiók bizottságával, illetve az gazdasági és szociális tanáccsal és az Európai Unió stratégiája nagyon fontos lenne, illetve fontos az, hogy javítsuk a koordinációs tevékenységet. Ez külön fontos az új generációs projektek számára. Például a fehér könyv a közlekedés fejlesztéséről, vagy például a Balti-tengeri kikötő hálózat egy prioritása a Balti-tengeri stratégiának. Másik példa a hozzáférhetőség javítása, illetve a a közlekedési struktúrák fejlesztése. Ez is segítheti a multimodális szállítási megoldásokat illetve a projektek, amelyek egy nagyobb hozzáférést tesz, igényelnek. Ami pedig a több éves pénzügyi keretet illeti, szeretném elmondani, hogy az új ö, ö, eszköznek meg kellene, hogy könnyítse a kommunikációt és a közlekedést a Balti-tenger térségében. A különböző európai eszközök jó eszközt képezhetnének ahhoz, hogy elérhessük a balti tengeri stratégia célkitűzés. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a prezentációkat, nagyon világosak, jók voltak. Nagyon sok kérdés felmerült, de van néhány, amely különösen hangsúlyos. Például az, hogy a régiókat nem vonjuk be megfelelő mértékben a munkában. Munkába szeretném tudni, hogy van-e ötletük arra vonatkozólag, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a régiók aktívabban részt vegyenek a munkában. A figyelemfelhívásra kellene helyezni a hangsúlyt, vagy a programok elkészítésénél kell erre gondolnunk? Hogy tudunk tovább lépni ezen a területen? Na most a külső dimenziót illetően és Oroszország ügyéből, ügyében. Én emlékszem, hogy voltam egy Gdanszki konferencián, ahol a balti kikötők szervezete a Fekete-tengeri kikötők szervezetével tárgyalt, és hát gondol, gondolkozhatunk, hogy vajon miről beszéltek, pontosan Oroszországról volt szó. Vannak bizonyos közös vonások a Fekete-tengerrel, a külső dimenziókat illetően. Érzékeny kérdés ez, mert amikor a Szentpétervári területről érkező emberekkel beszélünk, nagyon lelkesek, csak az a probléma, hogy mindig Moszkvához kell fordulniuk jóváhagyásért, ezért az is érdekes lenne, ha megtudhatnánk, hogy a regionális lelkesedést hogy tudjuk kihasználni, és hogy tudjuk elérni azt, hogy ez Moszkvában is felelkesítse az orosz hatóságokat, hogy megértsék az orosz hatóságok, hogy milyen hatalmas haszonnal járna az, hogy a Szentpétervári Szentpéterváriak együttműködnének velünk, ugyanis ez jelenleg nem, úgy tűnik, hogy nem működik. Ez is része az orosz kérdésnek. Most arról vonatkozólag, hogy a stratégiának egyetlen egy tulajdonosa kell, hogy legyen, Kimondtuk, hogy ez egy kísérleti projekt, mégpedig példaként szolgáló projekt a többi makrorégió számára. Azt hiszem, hogy a parlament, de azt hiszem, hogy az önök által elmondottak alapján a bizottság számára is meg kellene adnunk a lehetőséget arra, hogy, hogy hozzá tudjon szólni, hogy befolyással bírhasson erre talán az transzeurópai hálózatok koordinátorai tudnának beszélni politikusokkal, olyan személyekkel, akik hallathatnák a hangjukat. Megint csak megkérdezem, esetleg ilyesmire lenne szükség annak érdekében, hogy egységesebb legyen ennek, mindennek a tulajdona? tulajdona? Köszönöm, Helge Trüppel. Yeah. Um, Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az ajánlásokhoz. Azt hiszem, hogy nagyon könnyű ezeket az ajánlásokat elmondani, de szeretném tudni, hogy a jó ajánlásoknak a végrehajtásáról tudhatnánk-e többet. Ugye azt mondják, hogy koherencia hiány van, és um, és a felelősségvállalás sem megfelelő. Hogy tudunk politikailag tanácsot szeretnék kérni annak érdekében, hogy hogy tudjuk ezt a célt elérni? És én is a stratégia egységes tulajdonlásáról beszélnék. Ki lenne ennek a stratégiának az egységes tulajdonosa? Egy összetett tulajdonosról lenne szó, vagy hát részletesebben esetleg meg szeretném tudni, hogy miről van szó. Most pedig Simik úrnak németül folytatnám. Fehér Oroszországot is említettem, mint az EN stratégia részét. A Lukashenko rendszerrel jelenleg borzasztó dolgok történnek, és érdekelne, hogy hogyan értékeli ezt a drámai emberi jogi helyzetet és elnyomó jellegű helyzetet ezen közös stratégia összefüggésében. Elnök, köszönöm. Aztán Brandner asszony nevében is szeretne még valaki felszólni, még például Konbenit úr nevében is, Tarant úr. Actually, thank az legutóbbi valóban igaz. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ennek a panelnek a munkájához. Három megjegyzést szeretnék tenni, kettőt kérdőjel nélkül, egyet pedig kérdőjellel. Először is szeretnék tisztázni egy kérdést ezen a házon belül. Ugyanis általában a stratégia feltalálását a korábbi finn miniszt, külügyminiszternek Alexander Stubbnak tulajdonítják, de ez nem igaz, mert én egy 91-es dokumentum birtokában vagyok, és tudom, hogy ott januárban a, egy, egy Helsinki Niki Haudela nevű képviselő ült össze a balti tengeri országok képviselőivel, és ők írták meg ezt a dokumentumot, és ezt a dokumentumot használta föl aztán később Alexander Stubb, és ezek zöldek voltak, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az egésznek a kiinduló pontja. Ezt csak így történelmi érdekességként szeretném megemlíteni. Na most arra vonatkozólag, hogy a stratégiának ki az egyetlen birtokosa, Múlt ősszel lehetőségem volt a balti tengeri stratégiáról szóló parlamenti meghallgatáson részt venni, és ott a bizottság három különböző főigazgatósággal képsel, képviseltette magát, és a hatórás vita során senki nem nem is tudom, volt egy sor olyan téma, hogy az északi dimenzió finanszírozná a stratégiát, meg még más finanszírozási források is felmerültek, de az Európai Unió nem a órás vita alatt. Erre még mindig emlékszem, volt egy olyan főigazgatás, főigazgatóság, aki azt mondta, hogy a stratégia egy jármű, a másik azt mondta, hogy a stratégia egy ernyő, a harmadik pedig azt, hogy a stratégia egy platform vagy fórum. Hát én nem tudom, szerintem a platform az, az olyan dolog, amelyre a vonat, amelyen állva vonatra várunk, de hogyha fejünk fölé emeljük, akkor esernyőként is tudjuk használni, ezek csak szép szavak. De, hogyha az Európai Unió pénzt költ olyan programokra, amelyeknek a nevei különbözőek, de ugyanaz a céljuk, akkor, akkor inkább a finanszírozásra kellene koncentrálnunk, amikor egymással leülünk tárgyalni, és nem arra, hogy nevet adjunk neki, és hogy eldöntsük, hogy ez egy fórum, vagy ernyő, vagy miről van itt szó. Na most egy harmadik dolog, amit Ole Nörbek említett meg, az az, hogy nagyon sok jó tagállam van, ha jól értettem, azt mondta, hogy a tagállamok sem járultak hozzá konkrét programokhoz egy fillérel sem, mint ahogy az Európai Unió sem. És mindenki azt mondja, hogy az Európai Unió adjon nekünk pénzt, és akkor majd valamit teszünk. Ezt az Európai Parlamenti kép, Parlament képviselőiként meg tudjuk változtatni ezt a hozzáállást. Nem tudom, hogy mennyire könnyű, de ugye látjuk, hogy már két éve folynak ezek a programok, és most nyilván elsősorban e, Észtországról tudok beszélni. 40 városunk van, és ebből a 40 városból csak egy olyan van, amely javaslatot, javaslattal tudott élni arra nézve, hogy ők a politikai stratégián belül mit tudnak elérni vagy tervezni. A többi 39 pedig azt mondta, várjuk az Európai Bizottságtól a pénzt. Én úgy érzem, hogy ez nem helyes hozzáállás. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes vallomást. Göran Ferm következik. Nagyon rövid leszek, elnök úr. szeretném meghallgatni a szakértőket a költségvetési kérdésről, ami a leginkább érint minket. Az Európai Parlamentben szót ejtettünk egy költségvetési sor lehetőségéről a balti tengeri stratégia céljaira. Itt nem az Európai Unió külső dimenziójáról volt szó, elkezdtünk egy vitát más forrásokról, hogy makroökonomiai régiókat teremtsünk tehát nem a külső felépések keretében, hanem ez egy administratív forrás lenne, hogy a politikai prioritások kialakításában segítsünk, tehát nem a struktúrás alapokból finanszíroznánk ezeket. Tehát egy rendkívül bonyolult pénzügyi helyzet van már most is a balti tenger vonatkozásában, és nagyon sok ember úgy vélte, hogy globális stratégiára van itt szükség, de ez nincsen költségvetésbe állítva. Ehhez a stratégiához hozzájárul a külső dimenzió, amely rendkívüli mértékben szükséges, és ezért szükséges a megfelelő költségvetési megközelítés az Európai Unió részéről. Viteztem a szakértőkkel a kutatás tárgyában, a Balti-tenger térségében, és elhangzott, hogy ez a koordinációs funkció nem rendelkezik pénzügyi forrásokkal tehát hogy a projekteknek vannak forrásaik a politikai koordináció szintjén, viszont sokkal nehezebb forrásokhoz jutni, ahogyan Jens is elmondta. Talán egy technikai jellegű költségvetés, egy technikai jellegű támogatás, és más felszólalók is említették ezt, ez szükséges lenne. Mindenképpen világosságra van szükség, és a kérdés a következő van ö, szükség európai kötelezettségvállalásokra a balti tengeri stratégia vonatkozásában. Van már egy precedens, a Fekete-tengeri stratégia vagy a Duna stratégia. Vajon teremt ez-e precedenst? Remélem, hogy a nap végén ezekre a kérdésekre választ kapunk elnök. Köszönöm szépen. Valóban érdekes kérdések hangzottak el, nagyon kevés az időnk, hiszen következik majd a második panel és az előadóknak viszonylag korán repülőre kell majd szállniuk. Tehát az első panel előadói remélem, hogy nagyon röviden és pontosan válaszolnak majd, és esetleg később írásban pontosítanak. Lindom úr, tessék, ön akar válaszolni, megadom önnek a szót. Ja, det väldigt enkla svaret på, på frågan är, är ja. Eh, ja, vi behöver Uh... Azt hiszem, hogy nekem kell megválaszolnom a nekem feltett kép kérdéseket. Arról beszélünk, hogy a szükséges struktúrákat kell támogatnunk, viszont nincs erre megfelelő forrás. Arról beszéltünk, hogy a koordinátorok funkcióit legalább meg kellene erősíteni, hogy a az ő politikai feladatukat végre tudják hajtani, mélyebbre menő vitákat tudjanak folytatni, hogy az első lépéseket meg tudják tenni a projektek megvalósítása területén, és hogy szakértői támogatást is tudjanak szerezni más forrásokból. Arról beszélünk, hogy megpróbáljuk folytatni a munkánkat a jövőben, és körülbelül ugyanolyan mennyiségű támogatásról beszélünk, amelyet igen nagy örömmel fogadnánk mi. Once more, I'm speaking Swedish jó, akkor először is svédül kezdem el a mondani valómat. Amikor a saját forrásokról szóltam, általános szabályként azt kell mondanunk, hogy kell eszköz arra, hogy a stratégia irányítását, a végrehajtását irányítani tudjuk. Ehhez pénze van szükség, arra van szükség, hogy a projekteket el tudjuk indítani. Persze nem nagyon fontosak, nem, nem kellenek ehhez nagyon nagy pénzösszegek. Ugye tudjuk, hogy a történetírók írják a történelmet, és a politikusok csinálják a történelmet. Látom, hogy a történelem csinálás nagyon kellemes dolog lehet, de nem mindig túl produktív. Mindenesetre a jövőről szóló politikai viták a legfontosabbak. Én nem azt mondtam, hogy a kormányok nem vesznek részt a projektekben. Szeretném aláhúzni viszont azt, hogy nagyon nagy különbségek vannak az tagállamok között arra vonatkozóan, hogy mennyire aktívan szeretnének részt venni, vagy szeretnének-e egyáltalán részt venni a különböző projektekben. És ez az egyensúly hiány, a különböző tevékenységek közötti egyensúly hiány a végrehajtás útjában álló akadály. És ugye ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió stratégiát nagyon jól bedolgozzuk a nemzeti stratégiákban, és ezt a parlamentnek is jeleznie kell, a bizottságnak is, és el kell érni, hogy a tagállamok az európai stratégiát ágyazzák bele nemzeti stratégiájukba. Ez nagyon fontos lenne. Azt hiszem, hogy mind a három kérdést megválaszoltam, amit ne- nekem tettek föl. Köszönöm, Nilsson úr. Eh, eh, Köszönöm szépen. Ami a költségvetési kérdést illeti, egyetértek azzal, hogy a bizottságnak van egy technikai költségvetése, egy nagyon erős költségvetés, úgyhogy ahhoz, hogy biztosítani tudja a koordinációs feladatokat. Igen, szükségünk van hitelekre, keretekre, de a legfontosabb az az, hogy a projekteknek nagyobb mértékben eh, kell, hogy koordinálásra kerüljenek a régiókkal, nem csak a tagállami szinten. Nagyon fontos, hogy magukévá tegyék ezeket a kohéziós elemeket. Jelenleg minden egyes régió mind a 2020-as stratégiában, de szerintem a balti tengeri esetében ugyanolyan regionális stratégiákat kellene megvalósítani. Ezért a régióknak részt kell venniük ebben az erőfeszítésben. Elnök, köszönöm szépen. Csak egy dolgot engedjék meg, hogy személyes véleményként elmondjam, vagy konklúzióként. Nagyon érdekes ez a panel, különösen ami a, a gazdáját jelenti ennek a projektnek. Azt tapasztaljuk, hogy politika, új politikai kezdeményezések beindításánál a parlament és a bizottság meg tudja gyújtani a tüzet, hogy így mondjuk, Taramtúr említett az, e, az, az imént, hogy két személyiség finn és észt személy játszott kulcsfontosságú szerepet induláskor. A helyi önkormányzatok, régiók beindíthatják az egészet, de ez nem elég ahhoz, hogy a tüzet meg is tudjuk tartani, hogyha már egyszer meggyújtottuk. És ez az én személyes érzésem, hogyha egy tüzet begyújtunk, akkor kell, hogy legyen egy vezető, a gazda, a tulajdonosra nem a megfelelő kifejezés, tehát valaki, aki vezető, és aki felelősnek tartja magát. Az amerikaiak szokták kérdezni, hogy who is in charge? who is in charge. Jelenleg a balti stratégiának ki a vezetője, kinek a felelőssége. Nincs ilyen. Tehát kell egy vezető, és az is szükséges, hogy a közösségi szinten hozott döntések azok visszakapcsolódjanak, alkalmazzák, kiegészítsék a tagállamok, természetesen a régiók és azok, akiknek, akik kezdeményezték. Tehát ez az egyik nehézség, amivel találkozunk, az európai politikában valamennyi területen. És a balti tenger esetében azok, akik ugyanúgy, mint én, nem rendelkeznek az a lehetőséggel, hogy ott éljenek a Balti-tenger környékén, és nincsen személyes tapasztalatuk ebben a térségben, azokat nagyon is foglalkoztatja ez, és azokat nagyon érdekli az egész problematika, és azon erőfeszítések, amiket már eddig is tettek. Ahogy nagyon sok hozzászóló elmondta, ami ott történik, hogyha sikeres, akkor kihathat más helyekre is Európában, vagy más európai határokon, együttműködve szomszédországokkal, olyanokkal, amelyek nem uniós tagállamok, vagy pedig magában az unióban. Ezzel eljutottunk a második panelhoz. Még hozzá kíván valamit tenni? Akkor elnézést. Very short comment. I'm not a... Rövid megjegyzés. Nem tudom, hogy hogy lesz ez megszervezve. Ugyanarról a dologról beszélünk. Van egy vezető, nem tudom, hogy az unión belül hogy kell Mm, az unión belül ezt megszervezni, de véleményem szerint az uniónak kellene vezetni ezt a munkát. Vannak más szervezetek is, de nekik sem gazdasági, sem politikai erejük nem elegendő ahhoz, hogy megtegyék ezt, csak az Európai Unió elég erős ahhoz, hogy, hogy a vezető szerepet felvállalja. Rendben, és akkor most rátérhetünk a második panelra, ahol pedig azt kell megnézni, hogy egyes ágazatok ö, hogyan tudnak specifikusan hozzájárulni ehhez a közös politikához. Először Monika Stankiewicnek adom meg a szót a környezet és a tengeri védelem kérdéskörben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy szóljak ma. A balti tengeri Európai Uniós stratégia, illetve annak pontosabban a környezetvédelmi pillére, a balti tenger előtt álló környezetvédelmi kihova, kihívások meg kihíváskelni harchoz van teremtve. Tudjuk, hogy a balti tenger egészségét egy csomó dolog fenyegeti, például az eutrofikáció, amely legelsősorban a mezőgazdaságból, illetve a hajókból származó hulladék, illetve szennyezésnek tudható be, és ez a biodiverzitást is fenyegeti, és a hajózás hatása, hajózás hatása is negatív lesz így a tenger, tengerészetre. A régió mind minden területére kihatással van ez a kérdés. Mikrofon zajt hallunk sajnos, úgyhogy nagyon rosszul hallható a felszólaló. High tech. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Úgyhogy nem tudom, hogy hol, honnan folytassam, de minden esetre azt mondtam, hogy a a balti tenger egészsége nagyon rosszul áll, a veszélyes anyagok, az eutrofizáció, a hajózás és a mezőgazdaság szennyezése a leg, legnagyobb probléma. Ezek az emberi tevékenység okozta problémák, és ez minden, minden tengerészeti régióra hatással vannak, viszont a part, balti tengerparti országok közös tevékenységének köszönhetően ez egy kicsit javult már. A kormányközi körn, környezetvédő csoport az 30 éve dolgozik már azon, hogy egyesítse az Európai Uniót, Oroszországot és a kilenc balti államot annak érdekében, hogy a tenger minőségét megjavítsa. A balti Balti-tengeri cselekvési tervet 2007-ben intották el, ez a legkésőbbi, legújabb kezdeményezés. E, nagyon különleges kezdeményezés, amely az ember által okozott hulladék, illetve szennyezéssel foglalkozik, és azt vizsgálja meg, hogy mennyi szennyezés bír el még a tenger, és hogy hogy lehetne 2020-ra elérni, hogy egészséges legyen megint az Európa, a balti tenger vize. És itt jön be a képbe a stratégia, ugyanis a stratégia környezetvédelmi pillérét integráltuk ezekbe a projektekbe, és ez politikai lendületet adott a projektek megvalósításához a résztvevők az országokban, illetve a regionális szervezetek szintjén is szorgalmazták a különböző politikák végrehajtását, amelyek mind a tengeri környezet javítására vonatkoznak, és azt szeretnék elérni, hogy környezetileg fenntartható legyen a balti tenger. A tengeri stratégia keret irányelvel is nagyon jól egyezik ez a kérdés, illetve ez a stratégia. Az irányelv az Európai Unió integrált tengerpolitikájához simul, és így ö, bezárul a kör. Az európai stratégia az a mindenen átnyúló politikai eszköz, amely biztosítja a források jó kihasználását, és hogy a, az országok kövessék a környezetvédelmi követelményeket a balti cselekvési terv megvalósítása nemzeti meg végrehajtási programokon keresztül történik. Minden ország kidolgozta a saját végrehajtási programját, és most a való, való életben való megvalósításon dolgozik. Szeretnék néhány tevékenységet különösen kiemelni. Az egyik nagyon fontos projekt a Helcomon belül a Baltazár projekt, amely a Balti tengernek a veszélyes anyagokkal való szennyezése ellen küzd, különösen Szentpétervári, illetve a Kaliningrádi területekre koncentrál. Ezt az Európai Parlamenti Kísérleti Projekt eszközből finanszírozzák kb. 3 millió euró jutott erre 2009 és 2012 között, és az Európai Unió Bizottságának delegáció, oroszországi delegációja is segít a, meg, segít a megvalósításában az Orosz Föderációt is bevontuk ebbe a munkába, és nagyon szorosan kapcsolódik az Európai 2020 stratégiához is, mivel érint néhány zászlóshajó kezdeményezést. A az orosz környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium is dolgozik ezen, és már konkrét eredményeket is láttunk. Azon kívül az északi dimenzió is részt vesz a projekt elkészítésében, illetve végrehajtásában. 2,5 millió euróval a Baltazár eredményeire támaszkodva majd még egy projekt el fog indulni, a környezetvédelmi ellenőrzési feladatokkal foglalkozik ez, és, az, és a HELCOM eredményeinek továbbfejlesztésével. A Balti-tengeri regionális program és a Balti-tengeri cselekvési terv megvalósításában olyan forrásokat használnak, amely, amelyek a tengeri környezet minél jobb meg, meg, megjavítására vonatkoznak. Több projekt létezik, amely a fenntartható mezőgazdaságot célozza meg a, a szennyvíz kérdését, illetve a tisztább hajózást állítja előtérbe. Aztán van még egy inkább jogalkotó jellegű kezdeményezés, amely a Nemzeti Tengerészeti Szervezettel együttműködésben különös védett területté nyilvánította a balti tengert, és a hajók által okozott szennyezés mértékét szeretné csökkenteni. Az emberi források, illetve a erőforrások bevonását aktívabbá tették, és ezzel könnyű, könnyebb lett az nagyon fontos környezetvédelmi, illetve politikai célok elérése. A különböző ágazati minisztériumok is részt vesznek a végrehajtásban, és a a mezőgazd... egy, felállítottunk egy mezőgazdasági és környezetvédelmi fórumot is, valamint a WhatsApp és a HELCOM segítségével még egy területrendezését felelős miniszteri együttműködést is elkezdtünk, amely szintén az új stratégia megvalósítását segíti elő. Rendszeresen értékelik az eredményeket a partmenti országok, és a Helsinki Bizottság magas szintű csoportja ebben az évben március, márciusban megállapította, hogy az eutrofizáció területén jó eredményeket értek el, és a nemzeti megvalósítási programokban tovább dolgoznak azon, hogy a szennyezés, a veszélyes anyagok hatása, illetve a különböző halászati tevékenységek káros hatása is csökkenthető legyen. További politikai támogatásra és forrásra van szükség. Nagyon nagy feladatok ezek de a balti tenger környezetvédelmi státusáról, állapotáról van szó. Nagyon fontos, hogy új eszközöket is bevonjunk a stratégia céljainak elérésébe. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és most uh, Matthias Bergman úrnak adom meg a uh, szót, aki a uh, halászati politika hozzájárulásáról beszél. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a meghívást erre a meghallgatásra, de angolul fogok most már beszélni. Matthias Bergmannnak hívnak, Finországból érkeztem, és a főtitkára vagyok egy magan alapítványnak, aminek az a neve, hogy Baltic Sea Action Group akciócsoport a Balti tengerért. Mi a különböző dolgoknak a végrehajtói vagyunk. A stratégiánk valójában arra irányul, hogy mindenkit bevonjunk királyoktól a magánemberekig, de tényleg mindenkit, mindenki tegye meg azt, amit tud, annak érdekében, hogy megmentsük a balti tengert. A mi alapítványunk csak egy, a, amely arra törekszik, hogy megmentsük a balti tengert vannak jelek arra, hogy finanszírozunk is projekt, hogy projekteket finanszírozunk, de ez nem igaz, mert mi azokat vagyunk, akik meg tudjuk csinálni a projektet, és vannak, akik maguk tudnak fizetni is, meg, megvalósítani is. Ezek az intézmények, vagy ezek a szereplők, akik ebben részt vennek, ezek, ezek pedig államoktól magánszemélyekig bárki lehet vannak magánvállalatok is, akik részt vesznek ebben a munkában. Tehát mi igyekszünk áthidalni a politikai kezdeményezéseket és a magánkezdeményezések közötti távolságot. És azt próbáljuk elérni, hogy valami ténylegesen történjen. Megemlíthetem, hogy egy személyes erőfeszítés, amit Karl Hagen úr tett, aki elkötelezett ebben a munkában, hogy megmentsük a balti tengert. Nagyon jó tudni, hogy a stratégia az mindenképpen jó, az kiterjed minden emberi tevékenységre, ez nagyon átfogó. Most én a biológiai részéről beszélnék mindennek. Jó, hogyha tudja az ember, hogy a balti tenger Európának a legnagyobb sivataga. A balti tenger ugyanis nagyjából halott. Ez nagyon drámaian hangzik, de attól tartok, hogy ez így igaz. Azt mondták, hogy a halászatról fogok beszélni. Vannak olyan lak, emberek, akik ebben a, vannak olyanok, akik ebben a sivatagban élnek, ezek pedig nem mások, mint a halak. A balti stratégia egy nagyon erős keret, hogy végrehajthassuk a különböző aspektusait a mindannak, ami lehetővé teszi azt, hogy a Balti-tenger egy tiszta és virágzó területté váljon. Történetileg ez a vidék nagyon is gyümölcsöző, virágzó volt, de most nagyon komoly problémákkal kell szembenéznünk. A halászat és a halászati politika az egy nagyon ravasz kérdés. A, ez benne van a halászat a stratégiában is, két prioritás, az egyes prioritásban és a, a kilences prioritásban is benne van. Tehát ezek szerepelnek, mert természetesen a halászat, ez egy megélhetési forrás több ezer ember számára. A Finnországban azt mondanám, hogy 28 mi? Tehát a létszámuk Finnországban mutatja a halászoknak, hogy ez egy halódó terület. A ez azt jelenti, hogy a tenger fenéktől egészen a családokig eh, terjed az a terület, ahol foglalkozni kell kérdésekkel. Az egyik dolog, hogy létre kell hozni tengeri védett területeket, és ez azt jelenti, hogy a tenger felszíntől a tenger fenékig. Ez különböző módon érhető el. Vannak már eddig is eh, különböző védett területek a balti tengerben, de ez nem elegendő. Jelenleg nagyon kevés olyan hely van, ahol a különböző eh, halak szaporodhatnak, ahol az ívási területük van, ami fontos ahhoz, hogy legyenek kis halak, az nagy halakat lehalásszuk, és utána felvetődik a kérdés, hogy hát hol, hová lesznek a halak, mi magunk vesszük őket ki a vízből. Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezért van szükség arra, hogy nagyon jó minőségű tudományos tanulmányokat készítsünk arról, hogy hol és mit lehet megvédeni. Tehát ennek a területnek új zászlós hajó projektre van szüksége, ami lehet nagyon konkrét, és e, amihez Európai Uniós pénzalapok is szükségesek. Ahogy Monika Stankiewicz már említette, a Balti-tengeri akcióterv ez egy olyan dokumentum, ami igen jól illik bele az egyéb stratégiákba, és fordítva is igaz ez. Ez az akcióterv már megadja a körvonalait a stratégiának, és a tartalmát is. De azt mondanám, hogy a stratégiának a felhasználása fogja eljutatni az állampolgárig a konkrét cselekvés lehetőségét. Vannak egyéb konkrét intézkedések is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megmentsük a halászatot, először is a hal állományt, és aztán azokat is, akik a halászatból élnek. Csak néhányat mondanék ezekből. A régióban és a stratégiában a maximális kifogást mennyiséget meg kell határozni. Ez persze nagyon kérdéses, hogy ez mit jelent. Az, hogy nem figyelünk oda halakra, ez egy globális probléma, ezt hangsúlyozni kell. A fontos kérdés a visszadobás is, és ezt minden egyes politikában bele kell lenni. Tehát általában az a probléma, hogy amit kifognak, azt ki is teszik a szárazföldre. Ezt sokkal szigorúbban kellene ellenőrizni a fenék söpréses halászatot is meg kellene tiltani. Ez nem egy jó halászati módszer. A halász hálókat is szelektálni kellene. Az időszakos halászati tilalom bizonyos területeken ugyancsak nagyon fontos lenne, ezt a világ különböző területein már kipróbálták, és ez egy nagyon hatékony módszer. És most egy, az Európai Unió stratégiával kapcsolódó dologról és a halászati politikáról van szó. Ezek a dolgok mind szerepelnek ebben a politikában. Ez pedig annak az ellenőrzése, hogy a halászok hogyan is viselkednek valójában. Nagyon sok mindent lehet hallani, ez gondolom ezeknek a szörnyűséges történeteknek körülbelül a fele igaz is, de fenntartható módon kellene a halászatot ö, ö, ö megvalósítani, és ezt szigorúan kellene ellenőrizni legalábbis a közeljövőben nem tudom, hogy könnyen, de mindenképpen hatékonyan be lehetne ezeket vezetni az európai űrtechnológia felhasználásával. Ez mindenképpen egy érdekes megoldás. Vannak különböző szervezetek, érintettek, akik szeretnék kivenni a részüket ebből a munkából azonban ehhez útmutatás és közös célok kellenek sokkal nagyobb, sokkal több itten a pszichológiai kérdés, mint a pénzigény, bár ez a kettő azért nagyjából összekapcsolódik, ezt sem szabad elfelejteni. Ahhoz, hogy fenntartható legyen a halászat, ahhoz kell, hogy legyen élet a tengerben, és a az is fontos, hogy a tengeri élőlények maguk is részt vehessenek a balti tenger élővilágának a helyreállításában, mert az ökológiai lánc és a ragadozók a különböző szinten élnek, és ehhez mindenféle tengeri organizmusokra szükség van ahhoz, hogy az élet megfelelően tudjon fejlődni. Végezetül megemlíteném, hogy 2010-ben a Balti Tengeri Akciócsoport Helsinkiben egy nagy Baltic Sea Action Summit néven egy csúcsértekezletet tartott. És fontos, hogy itt kötelezettségvállalások történjenek arra vonatkozóan, hogy mit fog történni a balti tengerrel, és minden tag, ország, kormányfő annak idején tett is ilyen nyilatkozatokat. Egy évvel később, idén februárban Helsinkiben megnéztük, hogy mi van a kötelezettségvállalásokkal. Az eredmények viszonylag jó, de kaptunk egy üzenetet Moszkvából, Vladimir Putyin miniszterelnök azt mondta, hogy a következő csúcs Oroszországban lesz 2012-ben. Ez természetesen egy hirdetésértékű hír, de arról is van szó, hogy mit jelent a vezetés. A vezetés nem azt jelenti, aki valakit valamilyen irányba kényszeríti az embert, hanem egy kicsit persze igen, de az igazi vezetés az azt jelenti, hogy valami felé kell törekedni. Amikor az ember valamerre törekszik, és hogyha tudja, hogy merre, az sokat segít. Szeretném megkérni az Európai Uniót is, hogy vegyen majd részt ebben a csúcs találkozón. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Rendkívül figyelemreméltó és érdekfeszítő volt. Most pedig Radomir Mácsak úrnak adom meg a szót a közlekedés és kohéziós politika speciális hozzájárulása tárgyában. Köszönöm, elnök úr. Prezentációmban le fogom írni azt a kapcsolatot, amely az Európai Balt, Uniós Baltik-tengeri stratégia, illetve a kohéziós és a közlekedési stratégia között létezik. Néhány diát is meg fogok mutatni, hogy rövidebb legyen, és egyszerűen fogom majd eladni a dolgot, úgyhogy három amerikai elnök kijelentését fogom idézni, remélem, hogy ez így működni fog. Először szeretnék egy képet rajzolni a Balti-tengeri régióról, amely Európa igen különleges részét képezi. Egyrészt az globális vezetők egyike, legalábbis a versenyképességi és a, az innovációs mutatók szerint, és az európai egyetemisták az egy, egy európai 2020-as célok megvalósításának is úttörője. Ugyanakkor a régió, régió gazdasági és társadalmi szempontból igen megosztott. Itt a, a leg, megtalálhatók a leggazdagabb és a legszegényebb európai országok is, és ezek ráadásul egymásnak közvetlen szomszédai. Olyan régió ez, ahol igen nagy kihívásokat eredményező külső határokat is láthatunk. A különböző kép, a következő kép pontosan ezeket a különbségeket mutatja a fejenként számított GDP értékét nézve látjuk, hogy vannak olyan régiók, ahol 125 százaléka, illetve az európai átlag 125 százalékát láthatjuk, van, ahol meg 50% alatt van ez a szám. Foglalkoztatás szempontjából, illetve a kutatás fejlesztésre fordított összegek szám, szempontja szám, szempontjából is ugyanezt tapasztalhatjuk. Mindezt nagyon sokféle kép, sokféle regionális, innovációs lehetőségre tudjuk lefordítani, ahogy ezt a dián is látjuk. Azon kívül még egy fontos tényező van a Baltik, balti régióban, mégpedig a közlekedés. A régió versenyképességét nagyon komolyan befolyásolja a közlekedési hozzáférhetőség. Nagyon messze van az európai gazdasági központokról, központoktól, viszont igen nagyban függ a kül- külkereskedelemtől. Ezért nagyon fontos számára a megbízható közlekedési rendszer. Mindezek a a diák azt mutatják, hogy a ö, államok közötti különbségek megakadályozhatják a balti régió fejlődését, ezért nagyon fontos még mindig a régió számára a kohéziós politika. Na most, hogy magát a balti tengeri stratégiát is sorra vegyük. Ez tulajdonképpen az Eisenhower elnök által jellemzett megközelítést követi, eredményorientált koordinációtól függ, és függ a vezetéstől nagyon fontos a vezetés e, eleme ebben. A Lisszaboni szerződésben meghatározottak szerint a gazdasági, szociális kohézió és szolidaritás a tagállamok között nagyon fontos szerepet játszik a régióban, és e, az Európai Unió egyik nagyon fontos célja, a belső piac tökéletes megvalósítása is fontos kérdés a régióban. Hát, az a kérdés, hogy Kennedy-t idézzük, hogy mi szolgál mit ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy a, a közlekedési politika és a kohéziós politika befolyásolja a balti stratégiát, de én azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha a balti stratégia befolyásolná a kohéziós és a közlekedési politikát, mert akkor biztosíthatnánk, hogy ezeknek a politikáknak az eszközeit hatékonyabban ki tudjuk használni. A stratégiának tehát befolyásolnia kellene a két politikát, de tulajdonképpen ez minden makroregionális politikára vonatkozóan jó modell lehetne. Sajnos még nem nincs nincs így, de reméljük, hogy a közeljövőben sikerül ezt megvalósítani. Jelenleg láthatunk már némi pozitív befolyást a másik irányba. Itt láthatjuk a különböző pozitív hatásokat, amelyeket a kohéziós és a közlekedési politikák gyakorolnak a balti stratégiára. Különösen három előnyét szeretném kiemelni a kohéziós politikának, amely lendületet tud adni a stratégiának. Először is a kohéziós politika a, a a nyilvánosság bevonását ösztönzi, és ez azt jelenti, hogy az ellenőrzés és a visszajelzés is sokkal aktívabb. aktívabb. Aztán a különböző területek külön, különleges profiljainak megfelelően történnek meg a, a projektek megvalósításai, illetve a kohéziós politika egyensúlyt teremt a különböző országok között, különböző régiók között, és ezzel is megkönnyíti a balti, balti stratégia végrehajtását. Mert hogy ez egyensúlytalanságok igenis léteznek a régióban. Tehát összefoglalásképpen a kohéziós és a közlekedési politika kulcsfontosságú fejlesztési politika az Európai Unióban, és ez mind, mind a két politika nagyon fontos jelentőséggel bír a balti tengeri stratégia megvalósításában a balti stratégia sikerének kulcsa abban rejlik, hogy a különböző Európai Uniós politikákat hogy tudjuk összehangolni, például a kutatás, az innováció, a versenyképesség, a közlekedés, illetve a tengerpolitika összehangolásán. A stratégia sikere azon is nagyban múlik, hogy az első egységes belső piac integrációja megvalósul-e, és ezeket pedig a különböző jogi eh, kereteszközök segítségével lehet megtenni. Végül pedig a különböző EU-s politikákat nagyobb mértékben hozzá kell alakítani a balti régió különleges eh, jellemzőihez, eh, a stratégia sikere érdeklében. Tehát a balti tengeri stratégiában az is nagyon fontos, hogy szándékos legyen a nyilvánosság részvétele, ne pedig véletlenszerű, hogy a szociális és területi kohéziót figyelemmel tudjuk követni ebben az európai régióban. Úgy érzem, hogy a kohéziós és a közlekedési politika nagyon nagyban segítheti a stratégia sikerét. Köszönöm. Köszönöm a beszámolót. És megadom most a szót Mandi Kröppelinen asszonynak, tessék. Ja, Mandy Kröppelin, mein Name, vielen herzlichen Ja, igen, Mandy Kröppelin a nevem. Nagyon örülök a meghívásnak, és annak, hogy itt most beszélhetek. Az az előnyöm, hogy nagyon sok előadó már felszólalt előttem, és elmondták, amiről én szólni akartam tulajdonképpen. Őszintén szólva talán még néhány dolgot előre bocsátanék, tehát gyakorlati dolgokkal foglalkozom, azt nézem meg, hogy információk, tématerületek gyakorlatilag hogyan vizsgálhatók, illetve hogyan közvetíthetők a polgárok felé. Az EU adók és egyéb fogalmakat hallva itt korábban az ülésen aztán majd később hazámban a polgároknak meg kell majd magyaráznom, hogy nem úgy van ez, ahogy az ottan sajtóban megjelenik. Egészen máshogyan van ez a balti tengeri stratégiával, ahol is alapvetően a balti tengeri stratégia azt hiszem, hogy egy nagyon fontos eszköz, felértékelődik, amikor is példaként vesszük például a Duna vagy egyéb régiók vonatkozásában, ahol is a balti tengeri stratégia tapasztalataira lehet visszanyúlni. Pontosan ez a nagy térség, a Hanza térség nagyon jó, hogy ebben a térségben újra együttműködés lehet kialakítani, hogy az egyes országok elmozdulnak egymás irányába elhangzott már, és én is rendben ta valónak találom, hogy fontos pont a lakosság, a polgárok, az, hogy a lakosságot, illetve a polgárokat nem vonják be a balti tengeri stratégiába, ez ma már elhangzott néhány alkalommal, de rögtön egy ilyen stratégiától kezdve, amikor is rögtön visszanyúlhatunk tapasztalatainkra, súlypontokat kellene keresnünk, a gazdasági dolgok, a belső piac, vagy a környezetvédelem, a halászat, mindezekről már szó esett. Azt hiszem, hogy most viszont nagyon fontos a Duna stratégiára is kitekinteni, és nagyon fontos az, hogy a lakosságot bevonjuk ezekbe a stratégiákba. Itt sokféle fogalom elhangzott ma, nehéz ezen fogalmakkal helyszínen tájékoztató munkát végezni, a balti tengeri stratégiát megismertetni a lakossággal, és azon dolgozni, hogy milyen előnyöket kínálhat a balti tengeri stratégia az egyes polgárok számára, hát az alig közvetíthető jelenleg. Azt hiszem, hogy a szociális, kulturális képzési ügyek már kezdettől fogva világos volt, hogy nehéz lesz ezeket a területeket megvalósítani a stratégia keretein belül, különösen tagállami szinten nehéz ez, hiszen ezek már bejáratott szakpolitikák, mindenkinek megvannak a kulcspontjai, és aztán a kommunikáció a különböző NGO-kkal sem működik igazán itt kell elkezdeni a munkát, és a különböző létesítményeket, szervezeteket, amelyek a helyszínen léteznek. Nos, ezeket különböző súlyponti témákkal kell ellátni, a kulturális területen, vagy a képzés területén, szociális területen, őket be kell tehát kapcsolni, és gondoskodni arról, hogy egyáltalán tudjanak a balti, strengeri, balti tengeri stratégiáról, hogy ez létezik, illetve hogy milyen lehetőségek tárulnak fel ezen stratégián belül, és aztán a projekteket így végre lehessen hajtani. Természetesen szép azt hallani, hogy nagyon sok projektben már be vannak kapcsolva, viszont nagyon sok projektről még nem tudunk a balti tengeri stratégiában. A az állandó partnerek a koordináción belül azt hiszem, hogy itt is egy feltétel a civil társadalom megszólítása, hogyha tájékoztatást akar kapni a futó projektekről, akkor nekem erről információkat kell kapnom, ezeket értelmezhető, érthető formában kell megkapnom, és aztán az információkat az mindig az adott ország nyelvén kell megkapnom, hogy aztán egészen világos legyen, hogy mit is kell pontosan ez alatt érteni. Azt hiszem, hogy ez működik, és hogyha ezt végrehajtjuk, akkor a szociális területen, vagy szociális területre való tekintettel is lehet még dolgokat megvalósítani, illetve elérni, hiszen jelenleg még éppen elég munka vár ránk. A kötelezettségvárás nem csupán a politika területéről kell, hogy jöjjön, hanem éppen ellenkezőleg a civil társadalom területéről is, hogy a belti tengeri stratégiát a jövőben is eredményesen tudjuk végrehajtani. Ami eddig zajlott, az teljesen rendben van, de azt hiszem, hogy kiváló projekteket lehet kezdeményezni, illetve végrehajtani. Vannak is már ilyenek, és vannak tapasztalatok bizonyos területeken arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a civil társadalmat bevonni. Ennyi lett volna egészen röviden. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, madame. Euh, Köszönöm szépen, asszonyom. Tehát hallottuk akkor most a második panel részeit, és Reimer Bőgének van egy kérdése. Köszönöm szépen egészen röviden. Volt néhány párhuzamosság azt illetően, amit most Kröppelin asszony mondott, illetve Simik úr mondott előbb. Simik úr a azt mondta, hogy a belső balti-tengeri stratégiában kevés a magángazdasági szereplő, inkább államközi együttműködés dimenziója van ennek, és a civil társadalom, az NGO-k, a fiatalok szervezetei, hogyan lehet őket bekapcsolni a határokon átnyúló együttműködésbe, hiszen csak így lehet hosszú távon sikereket elérni. Talán két-három rövid megjegyzés, kezdeném azzal, amit Bergman úr mondott a halászati politika tárgyában. Emlékszem, hogy nagyon sok vitát folytattunk Bonroim korábbi kollégával, a korábbi Dán miniszterrel, és azok a dolgok, amiket itt most bemutattak, nagyon sok vitát lefednek mm, ellentmondásos témákról a balti tenger, illetve a teljes európai halászati politika tárgyában. Jók a jó javaslatok, de a tagállamok nem akarják az intézkedéseket következetesen végrehajtani. Emlékszem egy kérdésre a tanács irányában a tanács megtagadta, hogy a közös halászati politika végrehajtásáért ő lenne a felelős. Tehát mindig hat hónapban új és új halászati szabályok jönnek a védelmi zónákról, vagy a tengerfenéki halászatról és a többi. Nos, itt nem lehet azt tenni, hogy a tudományos szakemberek, illetve a halászok között állandó viták zajlanak, és ennek következtében folyamatosan változtatjuk a technikai intézkedéseket, és aztán ezek végrehajtását egyébként sem ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy ezek nagy hiányosságai az európai szakpolitikai területeknek, azaz, hogy az intézkedések végrehajtását soha nem tudjuk igazán elérni. Még egy konfliktust szeretnék felvetni, az utóbbi hónapokban sokszor volt ez a Schleswig-Holsteinban választókörzetemben. Stankiewicz asszonynak igaza van, a környezetvédelmi helyzet drámai a balti tenger térségében, nem csupán a balti tengeri országok megállapodása az EU keretében tartozik ide, hanem az IMO megállapodás is, tehát a balti tenger egy különleges területé van nyilvánítva. Nagyon ö, sok kén-dioxid kibocsátás van ezen a területen, és a hajókat üzemeltetők pedig azt mondják, hogy kicsit gyorsan állapítjátok meg a határértékeket, mert nem áll még rendelkezésünkre a megfelelő technika a balti tengeren, vagy akár az északi tengeren, mindez rendben van, de hogyha ennyire gyorsan megy ez, akkor költségproblémák lépnek fel, és esetleg a közlekedés esetleg áthelyeződhet a hajókról más közlekedési modalitásokra a Balti-tenger térségében. Ez csak egy példa, nem tudom, hogy ez így helyese. Mind a két oldalnak igaza van, vagy akár nincs igaza, de a probléma az, hogy egy közös eljárás, egy közös stratégia megszavazásánál ebben az összefüggésben nem volt minden résztvevő bevonva, hiszen Svédországból és Finnországból is hallom, hogy nagyon sok a vita ezekről a kérdésekről. Noha itt szintén mellékhatások vannak, ezeknek az intézkedéseknek vannak mellékhatásai az érintettekre. Nos, itt Ilyenfajta konkrét projektek alapján a gazdasági szereplők és más csoportosulások néha ellentmondásos vitákba kapcsolhatók be, mert új munkaerőpiacok alakulnak ki, vagy új nyelveket tanulnak, hogyha új munkaerőpiacra akarnak belépni, és akkor talán erősebb szerepet játszott mindez, mint a balti tenger esetében jelenleg a helyzet. Tehát az ilyenfajta projekteket konkrétabbá kell tenni, gazdasági szereplők és más társadalmi csoportok bevonása fontos, és ez most még hiányzik véleményem szerint a helyszíni végrehajtásban. Köszönöm. Merci, Reimer. Köszönöm szépen, Reimer. Aglund úr következik. Thank you, Alan. Uh, my question is... Köszönöm szépen, Ellen. Kérdésemet Berim, Berimman úrnak szeretném föltenni. Bergman úrnak, aki azt mondta, hogy a legfontosabb feladatunk az, hogy a projekteket összekapcsoljuk, és így segítsük elő a balti-tengeri területen a pozitív tevékenységen tapasztalata szerint, amikor ezeket a projekteket elindítják, akkor azt az Európai Uniós forrásokból hogy mennyivel támogatják? Ugye Nilsson úr is eh, említette azt a kérdést, hogy kellene a balti tengeri stratégiának saját forrása, saját finanszírozása, vagy nem. Tehát tulajdonképpen a finanszírozási kérdés volt itt az érdekes, és én a balti tengeri intergroup elnöke voltam, és nagyon sokan elmondták nekem, hogy aggódnak amiatt, hogy a jó projektek nem jutnak, illetve jó projekteknek nincsen hozzáférésük az Európai Uniós forrásokhoz. Különösen a környezetvédelmi projektekre vonatkozóan szeretném kérdezni. Köszönöm szépen, más nem készült. Bergman úr, köszönöm szépen, jó kérdés. Azt mondanám, hogy a fő része 176 vagy körülbelül ilyen számú kötelezettségvállalásunk van. Ezek mind különböző szintű projektek. Ezeknek a legnagyobb része nem használ fel Európai Uniós pénzt, ez világos. De ugyanakkor a Balti Tengeri Akciócsoport kapott EU-s pénzeket a Baltazár projekten keresztül, ami a Oroszországnak a veszélyes hulladékaival kapcsolatos, és egy mezőgazdasági projektben is részt vettünk, ezt hívták Baltic Compassnek. Ez egy Európai Uniós projekt, és több olyan projektunk is van, ami érint olyan projekteket, vagy kapcsolódik olyan projektekhez, amelyek Európai Uniós pénzből kerülnek finanszírozásra. De eddig valójában még mi magunknak nem kaptunk és használtunk fel EU-s pénzeket. Mi facilitátorok, tehát megkönnyítők vagyunk, és segítjük azt, hogy az emberek megtalálják a szükséges forrásokat. Nem tudom, hogy ez így elegendő-e. A mikrofonon kívül volt egy észrevétel, nem hallottuk. Vannak, akik, akik van. Esetleg még annyit tudok mondani, hogy a legtöbb szervezet, amelyik jó dolgot szeretne tenni, az nem is kéri az Európai Uniós pénzt, mert olyan bonyolult, annyira fárasztó és annyi adminisztráció papírmunka van vele, hogy nem is kívánnak ezt, de a pénz ezzel itt nagyon jó lenne, de hát sajnos ezt kell mondanom, elnök. Nem első alkalommal halljuk ezt most angolul is elmondja, nem először hallunk ilyen észrevételt az eljárásainkkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Ann kérte a szót, esetleg mindjárt a konklúziókat is levonhatná. Valójában egy kérdésem lenne, mert először is Bernman úrhoz, említette a tengeri védett területekkel kapcsolatos tanulmányt. Ez az, amit szerintem kezdeményeznünk kellene. Ez elvileg egy nagyon könnyen költségvetésbe iktatható dolog, egy tanulmány. De ez valami nagyobb dologról lenne szó, tehát egy egész, vagy, vagy pedig valami olyan, amit ezt kedvezményezhetnénk. A másik pedig az ellenőrzése a halászoknak. Felvetődött bennem, hogy a halászati ügynökség esetleg kaphatna ebben szerepet, vagy készíthetne egy programot, vagy valami erőfeszítést tenhetne, és ő megvalósíthatna. Tehát valamit e területen tehetnénk. És végezetül egy utolsó kérdésem van Kribelin asszonynak, hogy a civil társadalom részvétele nagyon sok szervezet van, amelyik megkeres engem is, és mindig azt mondják, hogy hát mi nem igazán pénzt kérünk, hanem egy helyet keresünk, ahol találkozhatnánk, vagy egy platformot keresünk, és tudjuk, hogy ez ezt könnyebb megismerni egy másik szervezetet, hogy ezek a szervezetek egymásra találjanak, és akkor felvetődik az, hogy mire van igazán szükségük. Tehát valamikor egy, egyszer egy internetes oldal is elegendő. Elnök, köszönöm szépen, Bakman úr, majd többiek. Regarding... Igen, a tengeri védett területekkel kapcsolatban nagyon komoly javaslat volt ez, és nagy szükség lenne ennek a célzott finanszírozására. Azt mondanám, hogy ez jó feladat lenne finanszírozás számára, hiszen már nagyon nagy mennyiségű adat rendelkezésre áll a szakértők szervezeteinek. Nagy száma működik a Balti tenger körül, és globálisan is, tehát először a szakértőket kellene összegyűjteni, és aztán kellene megkezdeni a legérzékenyebb területek védetté nyilvánítását. Ez nagyon fontos lenne. Az, a HELCOM lenne az első olyan szakértői szervezet, amelyet, amelybe, amelyel kapcsolatba kell lennünk. A második kérdését viszont sajnos elfelejtettem. Megismételni? Ja igen, a halászati politika. A halászati politika az egy nagyon bonyolult kérdés az Európai Unióban, de abban egyetértek önnel, hogy nem volt elég sikeres. Sok ezer éves hagyományról van itt szó, és egyéb dolgoknak is betudható, hogy nem működik megfelelőképpen. Azt hiszem, hogy nagyon közel állunk a halálomány teljes összeomlásához a balti tengerben, úgyhogy nagyon drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk. A halászati szervezeteket szeretném felszólítani arra, hogy most valóban vállalják a felelősséget a cselekvésért, ugyanis ha most valamit nem tesznek, akkor egyszerűen meg, megáll a halászat hogyha például egy öt éves moratóriumot hoznak létre, vagy indítanak el, akkor lehet, hogy majd utána lehetséges lesz ez. Köszönöm. Kröpülin asszony. Nos, kérdés az, hogy hogyan lehet kapcsolatokat felépíteni, a különböző létesítményekhez a Balti-tenger térségében, hogy ezek lehetnek akár ifjúsági szervezetek, vagy szociális létesítmények, vagy bárki más. Az a szerencsénk, hogy van egy bizonyos tudásunk, amire visszanyúlhatunk, a különböző európai hálózatok is képviselve vannak köreinkben, tehát ezért nem nehéz ezt megoldani számunkra. Azt hiszem, hogy egy internet platform Nos, hát rengeteg platform van, és a fiatalok már egyébként is nagyon sokat vannak a Twitteren vagy a Facebookon, de azt hiszem, hogy egy ilyen nagy régióban, amelyet ugye a tengerválaszt talán a platform először kezdetben egy jó alap lenne ahhoz, hogy elindítsuk a dolgokat. Persze itt vannak nyelvi akadályok, ezt egészen világosan szabályozni kell, hogy az összes információ, ami felkerül erre a platformra, a minden egyes illető ország nyelvén hozzáférhető legyen, hiszen a szociális létesítményektől nem lehet azt elvárni, vagy azoktól, akik a civil társadalommal együttműködnek, hogy akár még fordítási munkákat is kelljen végezniük, hát ez egy illúzió, hogy ez így működhetne. Ezt egyébként csak támogatni tudnom. A szociális ügy, vagy a tengerpolitika, a halászat, a környezetvédelem mindig erősebbek, mint a szociális terület itt a Balti tengeren, tengeri stratégián belül. Éppen ezért azt hiszem, hogy ezeket a pontokat még egyszer pontosan meg kell vizsgálnunk. Tehát a szociális terület nem szabad, hogy hátrányt szenvedjen más területek javára. De nem tudom az embereknek azt közvetíteni, hogyha nincsen megfelelő információm, hogyha nincsen érthető információm, akár a balti tengeri stratégiáról is. Hogyha nincsen információ, akkor ez az egész nem működik. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdését. Yeah. Okay. Très bien, merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy akkor Ann levonna a következtetéseket ebből? Azt hiszem, hogy nagyon jó előadásokat hallottunk. Nehéz ezt egyszerűen lezárni, de úgy gondolom, hogy minden egyes előadás segített jobban megérteni azt, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy vezetés legyen, illetve gazdája legyen ezeknek a projekteknek és olyan kérdések merültek fel, amelyek célszerűen lenne figyelembe venni a pénzügyi keretek kialakításakor, illetve a tagállamoknak, amikor a nemzeti programjaikat állítják össze, akkor jó lenne, hogyha figyelembe vennék a balti tengeri stratégiát de röviden fogalmazva fontos lenne, hogy egy technikai támogatási alap legyen, ezt meg kellene fonta, fontolnunk, már egy költségvetési keretet erre megvizsgáltunk, tehát azt látni kell, hogy ehhez kell valamennyi forrás, és nagyobb erőfeszítések kellenek a koordináció területén. megvannak a, megvan a kísérleti projekt a Balti tengerre, és erre is megvan egy összeg a külső részére ennek a programnak, hogy ez említésre került. Ez nagyon fontos, ami itt ma elhangzott az bizonyos mértékben ellentmond annak, amit kezdetben mondtunk, hogy nem szükséges pénzalap a meglévő programhoz, de itt valójában egy nagyon csekély korlátozott összegről van szó, de mégiscsak szükséges összegről. Úgy gondolom, hogy itt is vannak dolgok, amiket megtanulhatóak más makro régiók számára is és amikor látjuk ezt a kísérleti projektet, akkor ezt meg kellene tartani jövő évre, és esetleg valami continuing uh, program uh, that will... Valami folyamatos programra lenne szükség a makrorégiók számára, oly módon, hogy megvalósuljon ez a koordinációs erőfeszítés, ami a kísérleti projektben megvan. Tehát szerintem ezt mindenképpen folytatnunk kell. És talán egy jogalap is szükséges lenne. De úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jelentős eredmény. Vannak más ö, témák is, de szeretnék összetett mondani a, az előadóknak. Tehát azt hiszem, hogy nagyon rövid úton felhívták a figyelmünket mindarra, amit a továbbiakban tennünk kell. Most már megvannak a nevek, úgyhogy önöket is ismételte meg tudjuk keresni, ha kérdésünk van. Bien, je vous remercie. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok ismételtem valamennyi résztvevőnek ezen panelen belül. Nagyon gazdag vita volt, természetesen a Költségvetési Szakbizottság nincs első sorban itt, főleg a, rég, a regionális szakbizottság foglalkozik ezzel, de mindig közelről követtük ezeket a témákat, és azon polgárok esetében, akik nem tartoznak a balti térséghez, a probléma nagyon rejtelmes, mert a balti tengeri zónak körül van a legvilágosabb politikai siker zóna, vagy siker történet Európa közelmúltbeli történetében. Itt van például Svédország, amely egyik a legfigyelemreméltóbb országoknak a politikai, szociális téren valamennyi francia szociális partner a svéd szociáldemokráciáról álmodozik, és a nemrégében bekövetkezett gazdasági fejlődésről. Dánia szintén sok területen példát mutat, mint az oktatás területén, vagy akár ott van Finnország, Haglund kolléga most éppen nincs itt, de én részt vettem azon tárgyalásokban, amikor belépett Svéd Svédország és Finnország csatlakozott az Európai Unióhoz. A Finnország GDP-je 12%-kal csökkent, 90-ben, mert a Szovjetunió szétbomlása következtében Finországnak teljesen át kellett alakítani a kereskedelmét és gazdaságát, és a Nokia, amely aztán a régi fa, fán, faiparon alakuló gazdaságot váltotta fel. Vagy akár ott van Észtország, ami volt olyan merész, hogy fiatalokat választott be a kormányba, és szintén figyelemre méltó országgá vált. Nos, tehát egy sor olyan országról van itt szó, amelyek valamennyien figyelemre méltó sikereket könyveltek el, erős történelmi kötelék fűzi őket össze az északi együttműködés keretében, amely meglehetősen eredeti, és amely országok ennek ellenére nehezen tudnak megvalósítani egy valódi regionális stratégiát. Fűzzük hozzá azt, hogy szomszédok között ott van persze a Németország, és Oroszország a legnagyobb szomszédja az Európai Uniónak, amely nagy ellenségünk volt hosszú ideig, és most pedig szoros partnerség fűz minket össze, és jól láttuk a mai tanulvonulomások beszámolók alapján az összes nehézséget, amelyek adódnak, és a különböző érdekeket, illetve különböző nézőpontokat orosz oldalról. Nos, tehát ez valóban nagyon érdekes tapasztalat, mert általában ha regionális együttműködés lehetséges egyáltalán Európában, akkor annak ott kell megvalósulnia, tehát mindezt nagy figyelemmel fogjuk nyomon követni, és egy utolsó megjegyzés, el kell kerülni, más beszámolók is utaltak erre a veszélyre, el kell tehát kerülni, hogy az történjen meg, ami nagyon gyakran megtörtént, az Interreg programokon belül. Én ezt átéltem. Egy határrégióhoz tartozó, francia-spanyol határrégióhoz tartozó személyként, tehát az Interreg program lehetővé teszi a regionális vagy kohéziós politika esetében a támogatásokat határokon átnyúló projektek esetében, amikor mind a két határmenti régió részesedik az adott projektből, és aztán az első generációs projektek, ezek hamis közös programok voltak, hiszen szomszéd régiók vagy szomszéd városok voltak ezek a határ két oldalán, és mindkettőknek volt egy olyan programja, amely csak saját magára vonatkozott, de megállapodott az adott település, a határ másik oldalán lévő településsel, hogy aztán ugyanazon szolgáltatások nyújtják a, más, a határ másik oldalán, hiszen tudták, hogy van egy csap, amiből folyik a pénz, folyik az euró, tehát megállapodtak, hogy aztán ehhez, ezek a forrásokhoz hozzá jussanak a pénzügyi források, a költségvetési sor, amelyet mit tehet rendelkezésre bocsájtunk a balti stra tengeri stratégia finanszírozására. Nos, biztosítani kell, hogy ez egy valódi közös stratégiát finanszírozzon, a tulajdonosi szemlélettel és az érdekeltek bevonásával, és ne csupán egy ürügyként szolgáljon arra, hogy pénzügyi támogatást kapjon valaki olyan projekt projektekhez, amelyek igazából nem is rendelkeznek a szükséges erény, erényekkel. Köszönetet mondok még egyszer a résztvevőknek. Javaslom, hogy a Költségvetési Szakbizottság ülését ezzel rekesszük be. Holnap 9 órakor találkozunk. Néhány pillanatra felfüggesztem az ülést, a tolmácsoknak köszönetet mondok, és aztán 5 perc múlva folytatjuk a koordinátori üléssel, tehát kérem, hogy a koordinátorok maradjanak még a teremben egy órára, ezzel az ülést berekeztem.